favore prendiamo posizione. Kérem szépen mindenki foglalja el a helyét. Benvenuti a tutti. Mindenkit szeretettel köszöntök, a Nemzeti Parlamente képviselőit és a, és a kedves kollégákat is. Nekem nagy megtiszteltetés az, hogy most a második parlament parlamentközi eszmecserét nyithatom meg a közös mezőgazdasági politika reformjáról. Ez az első alkalom a közös agrárpolitika történetének során, hogy a nemzeti parlamentek képviselői is részt vesznek a közös agrárpolitika jövőjének megtervezésében. Az Európai Parlament most már társjogalkotó a mezőgazdaságpolitikában is, tehát az Európai tanácsal azonos szinten vagyunk. A Lisszaboni szerződés sokkal több, nagyobb felelősséget adott a nemzeti parlamenteknek is, nem csak az Európai Parlamentnek. És tehát ez a második alkalom, amikor a kap reformjával foglalkozunk. Egy éven belül. Nagy lehetőség áll most előttünk. Eszmét cserélhetünk, tapasztalatot cserélhetünk azért, hogy egy modernebb, mezőgazdaságpolitikát alakítsunk ki. Remélhetőleg javítani fogjuk tudni ezt a politikát, demokratikusabbá tudjuk tenni és könnyíteni. Pontosan ennek kapcsán szeretném megköszönni a Nemzeti Parlamentek képviselőinek a munkáját. Rengeteg hozzájárulást kaptunk, amelyet előkészítettek és elküldtek a mi szakbizottságunknak. Ezt nagyon köszönjük. Emlékeztetek tehát, hogy erre a találkozóra rengeteg írásos anyagot kaptunk, véleményeket, szinte az összes nemzeti parlamentből, az Európai Unióból. Megtalálhatja mindenki ezeket a mappájában. A KAP reformja a Nemzeti Parlamentek véleménye címszóval. Kedves kollégák, ma hatalmas kihívásokkal nézünk szembe, példanélküli kihívásokkal nézünk szembe a KAP terén és ezek mindenkire kihatnak. Az élelmiszer hiány problémája újra a napirendre került, az árak heves ingadozása, az éghajlatváltozás, a robbanásszerű népesség növekedés mind-mind ilyen kihívások. Tehát az azt jelenti, hogy garantálnunk kell, hogy a termelési szintek megfelelőek legyenek. A másik oldalról azonban nagy nyomás nehezedik a természetes erőforrásokra is. Még nem volt soha ekkora nagy nyomás ezeken az erőforrásokon. Mindez azt teszi szükségesé, hogy fenntarthatóbb és zöldebb közös agrárpolitikát alakítsunk ki. nem beszíthetjük szem elől azt a célt sem, hogy egészséges és jó minőségű termékeket, terményeket állítsunk elő. Szükséges a vidékfejlesztés támogatását javítani azért, hogy kiegyensúlyozottan fejlődhessenek az európai területek, térségek. És végül pedig, de nem utolsó sorban, az európai gazdálkodóknak egyszerű szabályokra van szüksége, amelyben, amelyekben nagyon kevés a bürokrácia, így javíthatjuk az ő versenyképességüket a nagy exportőr országokkal szemben a világpiaci szinten. Tehát olyan közös agrárpolitikát szeretnénk, amely sokkal rugalmasabb, sokkal könnyebb alkalmazni, és amely figyelembe veszi azokat a nagy kihívásokat, amelyekkel a mezőgazdaság ma szembenéz. Azt kívánom, kedves kollégák, hogy a mai eszmecsere hasznos és gyümölcsöző legyen mindenki számára, hogy előre tudjunk lépni, és választ tudjunk találni ezekre a közös kérdésekre, ezekre az új kihívásokra. Ahogy már tudják, az Európai Parlament a reformmal kapcsolatban az elmúlt években már megkezdte a munkát. 2010-ben elfogadtuk az első jelentést a kap jövőjéről 2013 után itt beazonosítottuk azokat a prioritásokat, amelyek a jövőbeni reformban meg kell, hogy jelenjenek. Ez ugye a George Lyon jelentés, és Lyon kollégát üdvözlöm itt a sorokban. 2011-ben fogadtuk el a következő jelentést, amely ugye a hivatalos válasz az Európai Bizottság közleményére, 2010 novemberében született ez a közlemény a kapról. Ez a jelentés Albert Destollából származik, és Desturat is köszöntöm itt. A következő egy kiadvány volt, a szakbizottság kiadta a jogszabályalkotási javaslatait a 2011. októberi reformokról, az Európai Parlament pedig minden egyes dossziéra kijelölte az előadókat. Több eseményt is szerveztünk, aztán az Európai Parlamenten belül, ahol az volt a célunk, hogy a bizottság javaslatát részletesen megvitassuk, és itt volt egy közmeghallgatás is, Csolos biztos úr részvételével, aztán a 27 tagállam agrárminiszterével, a civil szervezetek részvételével, érdekképviseletek részvételével, meghívtunk szakértőket, professzorokat, és rengeteg workshopot is szerveztünk, ahová a konkrét szakértők jöttek el a reformmal kapcsolatban. És végül, de nem utolsó sorban a nemzeti parlamentek képviselőivel is találkozott szervezet az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottsága. A múlt héten összeültek az európai parlamenti előadók, a négy fő témában bemutatták a jelentéseiket a, az Agrárbizottságban. Luis Manuel Capula Santos a közvetlen kivizetésekkel és a vidékfejlesztéssel foglalkozik, a balomon ül, és őt is köszöntöm. Aztán uh, Michel Dattenpak a piacok uh, közös szervezéséről, és Giovanni Lavia, aki pedig a finanszírozással, illetve a kapon uh, belüli ellenőrzésen foglalkozik. Őket is üdvözlöm, itt ülnek az asztalnál, és felhívom mindenkinek a figyelmét, hogy ezek a jelentések megtalálhatók a dossziéikban. Nagyon fontosak ezek a jelentések, tulajdonképpen a sarok kövei a kapreformnak több száz módosító indítványt, és dolgoztunk be a bizottság javaslatába, rengeteg kiigazítást tettünk ezen. Ahogy tudják, ezeknek a jelentéseknek a bemutatása nagyon élénk vitát generált a mi szakbizottságunkban és az érintett tagállamokban is, és hát nagyon nagy számú módosítóra számítunk, az összetettség miatt is ezeknek a jelentéseknek a jellege miatt is. Nem csak a mezőgazdasági szakbizottság foglalkozik ezzel az Európai Parlamentben, hanem rengeteg más szakbizottság is érintett. Ide tartozik a környezetvédelmi, a regionális ügyi, a fejlesztési bizottság, a költségvetési bizottság, illetve a költségvetési ellenőrzési bizottság is. Tehát biztosak lehetnek abban, hogy minden egyes javaslat az asztal körül először megvitatásra kerül, és csak utána fogja elfogadni a parlament a saját álláspontját. Ezzel kapcsolatban szeretném még azt is világossá tenni, hogy az Európai Parlamenten belül, vagy a mezőgazdasági szakbizottságon belül a végső álláspontot csak akkor lehet elfogadni, hogyha megvan a éves finanszírozási kerettel kapcsolatos megállapodás, hiszen itt a közös agrárpolitika költségvetéséről van szó 2014 és 2020 között, enélkül nem lehet semmit elfogadni. Mi vállaljuk a felelősségünket, a feladatunkat ellátjuk, tehát a legérzékenyebb témákban nagyon igyekezni fogunk, és megpróbálunk ősszel szavazni. De a végszavazásra addig nem kerül sor, amíg nem tudjuk a pontos számokat a következő költségvetéssel kapcsolatban. Kedves résztvevők! figyelembe véve a reform állapotát, azt mondom, hogy gyakorlati, konkrét javaslatokra van szükségünk, amelyeket tényleg föl lehet használni arra, hogy a bizottsági jogalkotási csomagját a gyakorlatban javítsuk, és konkrétan a legérzékenyebb elemekre gondolok, itt előállnék egy javaslattal azt kérném, hogy a hozzászólásaikat ezekre összpontosítsák. Kaptak egy tájékoztató levelet, amelyben felsoroltuk ezeket a témákat, tehát kérem, hogy a hozzászólásaikat ezekre összpontosítsák. A közvetlen kifizetések az egyik, konvergencia a tagállamok, a régió között, a capping, aztán a közvetlen kifizetések az aktív gazdák, a fiatal gazdák kedvezményezettjei, aztán a kizöldítése, a közvetlen kifizetéseknek kötelezettségek és gyakorlati megvalósítás. Aztán a feltételek, a környezetvédelmi intézkedések, a vidékfejlesztés, aztán a kockázatkezelési eszközök aztán a termelőszervezetek megerősítését szolgáló eszközök, aztán a gazdák szerződési hatalma, illetve az élelmiszerellátási lánc működése, és végül pedig a kereslet kínálat menedzselése, a cukorkvóták, a tejkvóták, vagy pedig a szőlőtelepítési jogok. Tehát ezekkel, ezekkel kapcsolatban szóljanak, Remélhetőleg így nagyon gyakorlatias és gyümölcsöző lehet az ülésünk, tehát konkrét javaslatokkal álljanak elő, amelyek valóban minden európai gazda előnyére javára szolgálhatnak, és valamennyi európai állampolgár javára szolgálhatnak. Azt is tudják, hogy az egyszerűsítés az kulcsfontosságú téma. Ezt a célt nem tudjuk másképpen elérni, csak akkor, hogyha megvizsgáljuk azokat a jó gyakorlatokat, amelyeket az egyes tagállamokban már alkalmaznak. Végül pedig, kedves kollégák, egy-két dolgot pontosítanék a mai eljárásunkkal kapcsolatban. A nemzeti parlamentek képviselői egy regisztrációs papírt találnak a dossziéjukban, ez arra való, hogy szólni lehessen. Kérem, hogy töltsék ki ezt a kis papírt, hogyha szólni kívánnak, és adják oda a teremszolgáknak minél hamarabb. Az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottságának a tagjait emlékeztetem arra, hogy ezen alkalommal ő nekik is így kell feliratkozni a hozzászólók listájára. 47 képviselő van itt, 29 országgyűlésből 22 tagállamot képviselnek. Lehet, hogy nem fogunk tudni mindegy egyes kérésnek eleget tenni, és nem jut majd idő mindenkire a hozzászóláshoz. De ettől függően minden tőlünk telhetőt megteszünk, minden egyes parlament, alsóház, felsőház legalább egyszer szót kap az európai és nemzeti parlamentek között a következő lesz az eloszlás. Kettő hozzászóló a nemzeti parlamentekből, és egy az európai parlamentből. Ez lesz az arány. Amennyiben nem lesz elegendő az idő, természetesen az elsőbséget a vendégeink élvezik. Annak érdekében, hogy mindez megvalósítható legyen, nagy tisztelettel azt kérem önöktől, hogy igyekezzenek rövidre fogni a hozzászólásaikat, körülbelül kettő percben ez majd a hozzászólók számától is függni fog. De természetesen majd az eszmecsere során még pontosabb információkat is adok. Most szeretném megköszönni még egyszer mindenkinek, hogy eljött, és először Krisztensen úrnak szeretném megadni a szót, aki a bizottság képviselő, aki a Dán Parlament mezőgazdasági és halászati bizottságának a képviseletében van itt. Köszönöm szépen, hogy eljött, és most átadom önnek a szót. Kérem, hogy nyissa meg a ma délutáni eszmecserét. Tak, formand. Kære kollegaer, jeg vil gerne starte med lige at præsentere mig selv og hvem jeg repræsenterer, fordi jeg er ikke medlem af den danske regering. Øh, jeg er ikke med. Köszönöm szépen a Dán kormány részéről értettem, a néppárt részéről érkeztem, és egy ellenzéki párthoz tartozom így. Egyetértünk mindazzal, ami elhangzott, és természetesen a Dán elnökséget képviselem most. De szeretnék most először a kihívásokról beszélni, amelyeket én látok az élelmiszer szektor kapcsán az Európai Unióban. Óriási a kereslet az élelmiszerek iránt, ezt elmondta az elnök úr is, és ennek az igénynek meg kell felelni. Együttesen az EU határain kívülre is ki kell tekintenünk, meg kell vizsgálni azt, hogy milyen fajta piacok lehetőek fel, és hogyan lehet az európai mezőgazdaság nagy potenciáját kihasználni itt. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Először úgy, hogy növeljük a termelést, de úgy, hogy ez megfeleljen a környezetnek és a környezetvédelemnek is. Sokan úgy gondolják, hogy ez a kettő egymással ellentétes cél, de szerintem ez nem így van. Közösen pozitívan járulhatunk hozzá ehhez a célkötőzéshez, de viszont eh, megfelelő követelményekre és lehetőségekre van szükség az Európai Unióban. Úgy gondolom, hogy a tagállamok lehetőségei arra, hogy választhassanak eh, annak tekintetében, hogy a mezőgazdasági támogatások egy részét a környezetre eh, használják fel, ezeket támogatni kell, innovatív megoldásokat kell támogatni. De a nagyon fontos pontoknál, mint a technikai berendezések, ennek e, e, tekintetében is ügyelnünk kell erre, hiszen ez sokkal hatékonyabbá tehetik a gazdaságokat. Fenntartható növekedést szeretnénk a mezőgazdaságban és az egész Európai Unióban is. Reméljük, hogy a különböző támogató intézkedések által, amelyek már benne vannak a jelenlegi programokban is, ezáltal ezeket támogatni lehet. Azt szeretnénk, hogyha a lehető legjobban megmaradna a termelés a gazdálkodók számára. Hangsúlyt kell fektetni az innovációra, az új technológiákra, illetve a különböző szereplőkre, a primér szektorra, illetve a kutatási szektorra. A közösségi elvet kell alkalmazni, és ezt én teljes mértékben támogatom. A további javaslatok sajnálatos módon rossz irányba haladnak, például 7%-át a mezőgazdasági területnek a gazdálkodónak ki kell vonnia az állandó növénykultúrák területéből, és ez továbbra is javaslat része. Ami a zöldítést, a greeninget illeti, itt születtek javaslatok, amelyel bizonyos dolgok automatikusan a greening, a zöldítés területére tartoznak majd. kettes pillér alapján, hogyha egy gazdálkodás megfelel a környezetvédelemnek, akkor kiváltik a zöldítésből a gazdálkodókat. Nagyon fontos az, hogy a tagállamok választhatnak, azt illetőleg, hogy hogyan alkalmazzák ezt. Az Európai Bizottság 7%-ot irányoz elő, viszont az a javaslat született, hogy itt csak 5% százalék legyen, hogyha egy tagállam megfelel egyébként a célirányos környezetvédelmi intézkedéseknek a nemzeti cselekvési tervek által, amiket egyébként az Európai Bizottság fog majd jóvá hagyni. Véleményem szerint a tagállamoknak maguknak kell eldönteniük ezt a gazdálkodóikkal együtt, hiszen így sokkal nagyobb lesz a kohézió a természet szempontjából, és nem csak egy kis mértékben eh, valósul meg a természetvédelem. És ezáltal sokkal aktívabbak lesznek a gazdálkodók, és azok, akik akik jó mezőgazdaságot fog, folytatnak, őket lehetne támogatni, és objektív kritériumok alapján lehetne ezt mérni. A, nem lehetne támogatást adni a golfpályákra vagy a sípályákra. Az Európai Bizottság a zöldítést javasolta, viszont az azt jelenti, hogy kevesebb lesz a bevétel a gazdálkodók számára 3%-kal az EU-ban. Ez azt jelenti, hogy új megoldásokat kell találni, innovatív megoldásokat kell találni, és ez nagyon fontos a mostani gazdasági helyzet szempontjából is, és abból a helyzetnek a szempontjából is, amiben jelenleg a gazdálkodók vannak. Ami az intervenciót illeti, az alacsony árak idején az EU felvásárolhatja, tartalékolhatja a termékeket, és hogyha jobb a helyzet, akkor eladhatja ezt. Persze az intervenció által egyfajta biztonsági hálót is létre lehetne hozni, de meg kell ezt tenni, hiszen sokáig nem volt szükség ilyenfajta felvásárlásra. Nem úgy néz ki, hogy ezzel kapcsolatban lesz igény a jövőben. Sokkal inkább azt szeretnénk, hogyha a jó minőségű élelmiszerek, illetve mezőgazdasági termékek irányába nagy lenne a kereslet. A Dán mezőgazdasági szektor viszonylag liberálisan gondolkodik, és remélhetőleg így fog gondolkodni a többi mezőgazdasági szektor az Európai Unióban is. Véleményem szerint azon kell lennünk, hogy az európai mezőgazdaság pozitív irányt vegyen, az európai mezőgazdaságnak növelnie kell a mennyiséget, a termelést, de úgy, hogy ne sérüljön se a klíma, se a környezet. Az interparlamentáris találkozón Kopenhágában arról beszéltünk, hogyha a kínaiak naponta egy pohár tejet innának, akkor óriási piacra tehetnénk ott szert. Azonban tényleg az az elképzelés, hogy az Európai Unió határain kívülre is tekintenünk kell, hosszú távon úgy kell kialakítani a mezőgazdaságot Európában, hogy több legyen a tér a kutatás fejlesztésre, a környezetvédelem megőrzésére, illetve a klíma megőrzésére. A tagállamok maguk dönthetnek arról, hogy a mezőgazdasági támogatás milyen részét használják fel a környezetvédelemre, a klímavédelemre. És nem utolsó sorban olyan koncepciókra van szükség, amelyek figyelembe veszik az új technológiákat is, ezáltal is egy ökológiaibb, egy környezetbarátabb megközelítést alkalmazhatnánk. Például csökkenteni kell a bürokráciát, és sokkal több mindent kell ráhagyni a gazdálkodókra is. Én gondolom, hogy igazi zöldítésre is szükség van. És mint a mai első felszólaló, kör, körbenézek, és azt látom, hogy sok olyan arcot látok, akiket a kopenhágai ülésről is ismerek, akkor nagyon jó volt a vita, és nagyon nagy örömmel jöttem el ide, és ma remélhetőleg, hogy ma is ilyen lesz a vita, bár kicsit egy másfajta most a program, de tényleg remélem azt, hogy sikerül foglalkoznunk a mezőgazdaság kihívásaival itt az Európai Unióban. Grazie, Presidente Christensen, grazie del tuo intervento. Köszönjük, Christensen elnök úr, ezt az expozit. Mielőtt a három előadónknak megadnám a szót, Luis Santo Santos Santosnak, Michel Dantennek, a Via kollégának. Szeretném üdvözölni a Pámáról a 24 diákot, akik látogatóban vannak itt most a mi agribizottságunkban. Capulas Santos kollega a következő parancsolja. Muito obrigado, Presidente. Eu queria começar por... Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném üdvözölni kollégáimat, akik itt vannak ma közöttünk. Nagy öröm számomra, hogy ilyen sok látogatót fogadhatunk vendégül itt az Európai Parlamentben, és remélem, hogy a mai délután végén önök is úgy gondolják majd, hogy érdemes volt eljönni ide Brüsszelbe, hiszen kompromisszumra juthatunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan tovább az európai agrárium ügyében. Két jelentés elkészítésére kaptam felkérést, ahogy nyilván önök is tudják a jelentések nem csak a személyes véleményemet tükrözik. 6-7 hónapon keresztül azon dolgoztam, hogy az összes eh, tagállami, regionális kormányzattal, illetve a 27 tagállam agrárszervezeteivel, civil szervezeteivel, környezetvédelmi szervezeteivel egyeztessek. Célom az volt, hogy azon véleményeket gyűjtsem össze, és gyúrjam egy kompromisszumos véleményé. A kompromisszum az a baj, hogy igazából senki sem elégedett vele. Mégis az európai demokrácia keretében mégis még mindig ez a legjobb megoldás. Ezért a javaslataimat fogom most felsorolni annak érdekében, hogy versenyképes és fenntartható legyen az európai mezőgazdaság, miközben gazdasági, szociális és környezetvédelmi értékeit megőrizzük. Javaslatom célja az, hogy a lehető legtisztességesebb legyen, fő, még inkább, mint az Európai Bizottság előtti javaslata, legalábbis ami az újraelosztást illeti, hiszen igen jelentős különbségek vannak az egy hektára jutó támogatások tekintetében, akár százszerzalékos eltérések is lehetnek. Van, ahol átlagon felüli jövedelmekről beszélhetünk, 60 százaléka az átlag fölötti régió is van, és aztán van, ahol 50 százaléka az átlag alatt alakulnak ezek a jövedelmek. Ez részben a terület alapú támogatások közötti eltérésnek tekinthető az első pillérem eh, belül koncentrálódnak a javaslataim, a balti országokra koncentrálva, ahol ha megdob, megdupláznánk a közvetlen kifizetéseket, még akkor is 35%-kal maradnának az európai átlag alatt. Szerintem ez még mindig nem fair. Még egyszer mondom, tisztességesebb, eh, igazságosabb, ugyan a lehető legnagyobb mértékben egyenlő elosztást szerettem volna megvalósítani az újrafelosztásban. Az Európai Bizottság egy tagállamon a tagállamok közötti újraelosztástól lezárkózunk, közben a tagállamon belüli újraelosztás tek, módosítása tekintetében igencsak rugalmas. Ezért tagállamokon belül, régiókon belül nem célra vezető egyik napról a másikra óriási változásokat bevezetni, hiszen ez felboríthatja ezt a kényes egyensúlyt, amelyet most tapasztalunk. Javaslatomban éppen ezért az első pillérhez tartozó kérdéseket járom körül. Úgy érezzük, hogy mindenképpen meg kell állapodnunk egy javaslatra. A greening, az kizöldítése vagy a mezőgazdaság környezetbarátabbá tétele olyas valami, amiben segítenünk kell a gazdákat. Ugyanakkor el kell kerülnünk azt a helyzetet, hogy erőfeszítéseket tesznek az európai gazdák, és cserébe nem kapnak semmit. Tehát egy környezetbarátabb Európát kell, hogy építsünk együtt az agráriumban is. A helyzet azonban nem egyszerű. Sokat beszéltünk arról, hogy milyen fontos az egyszerűsítés. De konkrét javaslatokra történt konkrét mód, intézkedésekre történő javaslatok nem nagyon érkeznek, valahogy a rendszer soha nem válik sokkal egyszerűbbé. Ezért konkrét javaslatokat próbáltam felvázolni, amelyek tényleg érdemben, a gyakorlatban is egyszerűsítik a jelenlegi rendszert. Az aktív gazdálkodás kérdésével kapcsolatban bizonyos fokú rugalmasságot kívántam bevezetni, hogy a tagállamok maguk dönthessék el, hogy ezt a pénzt hogyan költik el, ugyanakkor meg kell hagyni annak a az előfeltételét, hogy aktív gazdák kaphassanak csak támogatást. A környezetbarátabbá tétel a greeninggel kapcsolatban az Európai Bizottság eredeti kiinduló javaslatára támaszkodtam, ugyanakkor a második pillérbe eső agrár élelmiszer fogalmak is kell, hogy kapcsolódjanak, tevékenység is kell, hogy kapcsolódjanak a környezetbarátabb átételhez. Eredetileg a bizottság javaslatában ez nem így volt. Egy ekvivalencia rendszer bevezetésére is teszek javaslatot. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az európai szabályok alapján a gazdák eh, környezetvédelmi igazolással, minősítéssel láthatnák el a saját termékeiket, a saját gazdaságokat, hiszen tudjuk jól, hogy az európai fogyasztók szeretnék tudni, hogy pontosan milyen kritériumoknak kell eleget tenniük a gazdáknak. Ugyanakkor az a három intézkedés, amelyre a bizottság eredetileg javaslatot tett, nagyon vitatottak voltak. Gondolhatják, hogy milyen vitatottak lettek volna ezek, hogyha nem három, hanem 10-15 hasonló intézkedésre vonatkozik a javaslat. Tehát egy hasonló rendszerre teszek javaslatot annak érdekében, hogy a az úgynevezett bioigazolást vagy tanúsítvány tekintetében a tagállamok bizonyos fajta rugalmassággal eh, járhassanak el, dönthessék el, hogy milyen feltételek alapján ítélik oda ezt a biotanúsítványt. Az ökológiai szempontokat, a, a, a diversifikációt is eh, eh, figyelembe vettem. Ez persze a 20 hektárnál nagyobb területű gazdálkodókra vonatkozna csak, mert az európai agrárium, illetve az európai ö, megművelt földterület 80%-át fednéz le, még akkor is, hogyha a 20 hektárnál kisebb gazdaságokat kizárjuk. De a 20 hektárnál kisebb gazdaságokat ebbe bevonni, el tudják képzelni, hogy ez mekkora további bürokráciával járna? Gondoljanak erre, az ellenőrzési rendszer a dokumentáció gazdák szempontjából túlságosan bonyolult lenne, és igazából ez csak az összes földterület, eh, megművelhető földterület 20%-át érinteni amúgy is. Azt szeretnénk, hogy a gazdák lehetőséget kapjanak arra, hogy a környezeti szempontból fontos területeket kivehessék a bizonyos szabályok alól, ezek, ahol a legnagyobb terméshozamok érhetőek el. Azt is vizsgáltuk, hogy mi van akkor, hogyha a gazdák egy, egy együttműködés keretében úgynevezett termelő szövetkezetekbe egyesülve próbálnának versenyképesebbé válni. Nos, tagállamról tagállamra változik itt is a helyzet, de szeretnénk, hogyha lenne valamiféle általános szabály. Itt persze korábban egy kötelező modulációs szabályként volt ismert, nagyobb rugalmasságra teszünk javaslatot a két pilléres rendszerben, annak érdekében, hogy eh, minél nagyobb területet lefedjen. Azok a tagállamok, amelyek a kettes pillérben kevesebbet adnak, ott azok eh, a jövőben eh, erre nagyobb mozgásteret kaphatnak. Nem sok időm maradt, egy perc talán. Elnök úr, két-három plusz percet kaphatnék, hiszen még a vidékfejlesztésről egy szót sem szóltam lehető legtömörebben fogalmazok, amennyire ez tőlem telik, de a vidékfejlesztésre vonatkozó fejezetben alapvetően a következő javaslatokat tettem. Azt javasoltam, hogy a költségvetés 30%-át az agrárkörnyezetvédelmi szempontoknak szenteljük. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ha az első pilléren belül kevesebb, mint 30%-át ítéljük oda a költségvetésnek az agrárkörnyezetvédelmi intézkedésnek, akkor a második pillérben ezt kompenzálni kell megfelelő arányban. A fiatal gazdák támogatását növelni kívánjuk mindkét pillérben, újabb mechanizmusokat kellene bevezetni annak érdekében, hogy a fiatalok is a művelhető földhöz hozzáférjenek, hiszen hogyha nem jutnak földhöz, amit megművelhetnek, akkor hogyan fogják átvenni a kiöregedő gazdák helyét? Ezen kívül javaslataink között szerepel az is, hogy a 65 évet betöltött gazdák eh, egy fiatal gazdának adhassák eh, át a megművelt földterületet, és erre valami fajta ösztönzőt is eh, elképzelünk. Com condicionantes naturais. A Comissão propõe um sistema muito rígido da aplicação de critérios. A kényes vagy eh, érzékeny területek eh, behatárolása igen vitatott terület, most a bizottság igen szigorú feltételeket alkalmazott, úgy érezzük túl szigorúakat, ezért azt mondjuk, hogy a biofizikai kritériumokat persze figyelembe, eh, tiszteletben kell tartani, de a tagállamoknak bizonyos fokú rugalmasságot kell adnunk, de ezen kritériumokat a helyi sajátosságoknak megfelelően alkalmazzák, mert bizony jó néhány tagállam nem volt képes megfelelő tájékoztatást nyújtani időben számunkra, annak érdekében, hogy megértsük, hogy a bizottság javaslata pontosan milyen következményekkel járhat majd. A második pillérben megpróbáltunk egy, egy hiányt pótolni, mert költségvetési előirányzat nem szerepelt a bizottság javaslatában, már pedig a második pillérben a finanszírozási szintet fenn kell tartani. Tudják, hogy azok a tagállamok, amelyek a legrosszabb helyzetben vannak a második pillérben, pont azok, amelyek az első pillérben jobban állnak, a legjobban állnak. Tehát bármilyen olyasfajta mechanizmus, amely mondjuk a balti államokat célozná, az a második pillére vonatkozóan, az nem oldaná meg francia-német kérdést, ahol az első pillér nagyobb részt tesz ki. Úgy érzem, hogy a teljes költségvetési előirányzat 25%-nak az elkülönítése az igazán célra vezető megoldás ezügyben. Az erdőgazdálkodásra is vannak javaslataink, illetve az agrárkörnyezetvédelmi intézkedésekre. De hát erről majd beszélünk a vita során, mert úgy látom, hogy fogy az időm. A öntözésről nem is beszélve, amiről bőven lehetne beszélni. Fők, főbb javaslataink ezek, részleteiben megtalálják ezt a jelentés szövegében. Köszönöm előre is a javaslataikat, illetve hát már az eddig is elküldött javaslataikat. Természetesen nyitott vagyok bármiféle érdemi gondolatra, javaslatra, hiszen közös a célunk, e, igazságosabb, környezetbarátabb, e, egyszerűbb, kiegyensúlyozottabb közösségi agrárpolitikát kívánunk mi mindannyian építeni. Köszönöm szépen, köszönöm kedves Luis, és köszönöm, hogy nagyon igyekeztél, hogy össze tud foglalni ezt a témát. Ugye fontos a vidékfejlesztés, talán ez az egyik legérzékenyebb e, része a reformoknak. Engedjék meg, hogy hadd köszöntsem hazám képviselőit, mert a 47 vendégünk között bizony itt van a szenátus mezőgazdasági bizottságának elnöke, Paolo Scappa, és az alsóházból pedig Barucó úr, aki szintén a mezőgazdasági témákért felelős, tehát üdvözlöm őket, és most pedig Michel Dantának adom meg a szót, és őt is kérem, hogy legyen szíves, igyekezzen és próbálja összesűríteni a mondani valóját, hát kb. 400 változtatást javasol, de legyen szíves sűrítse ezeket. Köszönöm. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is szeretném Önöket üdvözölni. Örülök annak, hogy elfogadták meghívásunkat. Elnézésüket kérem a francia kollégáknak, akik ezt elnézést kérek a francia kollégák nevében, akik nem tudnak eljönni ma, mert a Párizs Brüsszel közötti vasútvonalon baleset történt, és emiatt nem érnek ide időben. Nagyon fontos a jelentés a közös piac szervezésről, ez egy nagyon fontos téma még mindig, hiszen megváltozott a világ, a mezőgazdasági termelésünk különösképpen ki van téve az árak változékonyságának, de ki van téve a, annak is, eléggé változékonyak a, az üzemköltségek. Ezért kell megvizsgálnunk azt, hogy az elmúlt 20 évben a reformoknak milyen hatása volt. Hiszen az a cél, hogy a, az állami szektor, a piacra kisebb visszább húzódjon. Azt mondjuk-e a bizottsági osztal alapján, hogy erősíteni kell az intézkedéseket? Úgy gondoljuk, hogy inkább jobban kell szerveződni ahhoz, hogy teljes mértékben terülességet lehessen vállalni a szállatói láncokért, a piac szervezésért és figyelembe kell venni a többi szerepfelelőt is az élelmiszerláncolatban. Hogy ezt elérhessük, nem elég az, hogy magát a piac szervezést megreformáljuk, hanem ehhez az is kell, hogy meg kell vizsgálni az egyes szervek, szervezetek illetékesség körét is, és azt mondanám, hogy az alapvető fejlődést is figyelembe kell venni azt, amit megtett a mezőgazdasági szektor azóta, mióta megszabták az árakat, és amikor a gazdálkodókat ez igazából gátolta abban, hogy inté- inté- kezdeményeseket te- tegyenek, és most pedig egy olyan időszakhoz érkezünk el, amikor már valóban szabadkereskedelem létezik. Ebben a kontextusban nagyon fontosnak tűnik számomra az, hogy a mezőgazdasági piac szabályait figyelembe vegyük. Két okból is. Először is a versenyjog alkalmazása az egyes tagállamokban jelenleg egy, gondolkod, egy olyan gondolkodási, gondolkodási cselekvési módot tükröz, amely nagymértékben különbözik egymástól, és emiatt a belső piacon akadályok alakulnak ki. Másodszorban pedig hogyha a piacok, illetve a termelői szervezetek megfelelően járnak el, akkor biztosítani kell azokat a kezdeményezéseket, amelyeket a szereplők tettek a piacon, ahhoz, hogy megállapodás jön létre a termelők, illetve a szeretői láncolatok között, amely fontos Azonban ez egy nagyon nehéz feladat. Minden Lisszaboni szerződés 42-es cikke előírja azt, hogy a versenyjog a parlament, illetve a tanács kezdenésére lehet a mezőgazdasági reformokat tenni, és azt szeretném kihasznál. Köszönöm, Michel, köszönöm ezt a rövid összefoglalást, és Giovanni Levijának adom át a szót, parancsolj. Köszönöm, elnök úr. A jelentésében, jelentésemben megpróbáltam az egyszerűsítés irányába menni, nagy erőfeszítéseket tettem erre a közös agrárpolitika menedzselése, illetve ellenőrzése terén igyekeztem az egyszerűsítést, mint vezérfonalat alkalmazni. És ezért egy-két aspektusra összpontosítottam. Nagyon gyakran arra kényszerít, segítjük ezeket a vállalkozásokat, hogy évről évre egyre több mindent nyújtsanak be, akkor is, hogyha nem változott semmi mondjuk a szerkezetükben. Tehát az lenne a javaslat, hogy legyenek mondjuk több éves, az éves helyett több éves ilyen alkalmak, tehát minden egyes elem esetében szerintem van olyan, ami közvetlenül a mi figyelmünk középpontjába kerül, és ami egyszerűsíti ezeknek a gazdaságoknak az életét, és a közös agrárpolitikát is hatékonyabbá teszi. A másik az ellenőrzési rendszer egyszerűsítése volt, amire odafigyeltem, illetve az ellenőrzések számának a csökkentése, természetesen azzal, hogy ugye garantáljuk azt, hogy ezek a gazdaságok jól működjenek, és hogy az európai állampolgárok pénzét a lehető legjobb módon költsük el sokat javasoltam tehát a bizottság eredeti megfogalmazásához képest, és belső és külső, belső és külső minősítésre gondoltam úgy, hogy lehessen csökkenteni az ellenőrzések számát, amelyek terhelik esetleg a gazdaságokat. A szankciók esetében is tettem egy alapvető módosítási javaslatot. Én azt szeretném, hogy a szankciók arányosak legyenek. A múltban láttuk már azt, hogy mondjuk iciri-piciri hibákat is, hogyha elkövetnek a termelők, előfordul, hogy igen súlyos, kemény szankciókkal sújtják őket, amelyek aránytalanok a, tényleg az apró formai hibákhoz képest. és gyakran ezek nem csak azt jelentik, hogy ahogy elveszik, elvesztik a pénzösszegeket, hanem gyakorlatilag több évre büntetik az érintett termelőt. Tehát tényleg nagyon fontos az, hogy legyen egy úgynevezett jelzőrendszer, hogy meg lehessen előzni az egyes problémákat. Hát, hogyha még a fotbalban is lehetne, fotbalból is lehetne példát hozni, mint a sárga lap, egy ilyenfajta módszert be lehetne vezetni, amelyel figyelmeztetjük a gazdát, hogy ne folytassa az adott tevékenységét, amely mondjuk nem felel meg egy-egy szabálynak, vagy helytelen, anélkül, hogy rögtön szankciót alkalmaznánk. És így tényleg akik ö, gyakorlatilag jó szándékkal a tudtukon kívül követnek el apróbb ö, formai hibákat, vagy ö, rendellenességek ö, vannak náluk, azok ne ö, szenvedjék el a súlyos szankciókat. Tehát ezzel a rendszerrel le lehetne ezt kerülni. A kollégákkal nagyon hosszas konzultációt folytattunk ebben a témában, ö, nyilván a szakbizottságon belül is és másokkal is. Arra a következtetésre jutottunk, hogy az első szakaszban, tehát amit mondtam, hogy ugye abban a pillanatban hogy van ez az új eszköz, amelyet alkalmazni fogunk a kizöldítő eszköz, tehát hogyha itt vannak problémák vagy rendellenességek, akkor legyen egy olyan szankció, amely túlmegy ezen a zöldítési komponensen. Tehát, hogyha nem alkalmazzuk a greeninget, az én jelentésemben azt javasoltam, hogy ennek a százalékos értéke legyen a szankciónak a határa is. És egyébként Luis Capolás Santos is leírta a saját jelentésében, hogy a két jelentést párhuzamosan dolgoztuk ki, tehát ő leírta, hogy kik azok a gazdálkodók, amelyek automatikusan megfelelnének, és kedvezményezettek lehetnének. A bizottság szövege szerint csak azok, akik az ökogazdaságról a tanúsítványt megszerzik, csak azok lennének kedvezményezettek. Mind a két esetben, mind a két pillér esetében az én javaslatomban az összes ilyen agró környezetvédelmi intézkedést alkalmazót bevettem. Olyan esetekben mondjuk például, ahol van külön, a regionális szinten is külön struktúra, ezen a területen fontos egy másik téma, amit már bevezettünk a Lisszaboni szerződés után, tehát a korábbi rendeletben benne volt ez, ez a nemzeti szintet jelenti, mert az egyes európai országokban nagyon gyakran előfordul, ugye megvannak az operatív programok a fejlesztésre regionális szinten, hogy vannak olyan régiók, amelyek nagyon jól el tudják költeni a pénzeket, megvan a kapacitásuk, és probléma ezt megoldják, de vannak más régiók, amelyek elvesztik az erőforrásokat azért, mert ott egy picit lassabban mennek a dolgok, nehezebben tudja a régió azt elintézni. A javaslat az egyfajta kompenzációra tenne lehetőséget nemzeti szinten. Azért, hogy az érintett országban, tehát a nemzeti szinten meg lehessen oldani ezt a kompenzációt, több mindent föl lehessen használni, tehát az erőforrásokból, és valahogy kiegyensúlyozni ezt, hogy az egyes régiók abszorpciós kapacitás egy picit kevesebb, mint másoké. A finanszírozás és a feltételek is szerepelnek. Ugye itt a mi fontos azok a feltételek, kivettük a rendeleti javaslatból, amelyet a bizottság megfogalmazott, mert itt például a víz irányelv, illetve a peszticid irányelv rendelkezéseinek az alkalmazásáról volt szó. A mi véleményünk szerint az együttdöntési eljárásban kell ezeket a részleteket tárgyalni, nem lehet így ide beemelni a közös agrárpolitika reformjába egy ilyen témát. Van egy másik kérdés, ami még nyitott szerintem, ez a vidékfejlesztési rendelettel kapcsolatban, és hát ugye nyilvánvalóan a horizontális beközelítéshez is kapcsolódik, az innováció szerintem a LIDER program alapelveivel ellentétes, ami itt szerepel, túl sok eljárás van, ahhoz képest, hogy egy új finanszírozási rendszer működjön. Tehát nekem úgy tűnik, hogy egy picit aránytalanok az eredmények, illetve az ezekhez szükséges erőfeszítés. A bizottság javaslatát hm, nem módosítottuk így alapjaiban, de hát az Agrárbizottságunkban a vita során ez mindig napirendre került. Ezt nem fogjuk elfogadni a bizottságnak ezt a javaslatát ugyanis. Köszönöm szépen. Köszönöm Giovanni, most pedig megkezdjük a vitát, ahogy már az eredeti, meg az elején is elmondtam, két nemzeti parlamenti képviselő kap szót, és utána pedig egy európai parlamenti agrárszakbizottsági képviselő. Így amennyire az idő engedi, haladunk előre, és természetesen a vendégeink élvezik az elsőbséget. Emlékeztetek mindenkit a hozzászólási időre, én igyekszem mindenkinek a kérésének eleget tenni, tehát mindenkinek szót adni. Kezdjük a ciprusi parlament mezőgazdasági bizottságának elnökével, Gabriel Janakis parancsoljon. Nákis Gabriel, prego, premere mikrofono. A mikrofon gombját legyen szíves nyomja le. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδέλφοι, Delfi μου πριν να τοποθετηθώ Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, Először is szeretnék köszönetet mondani az előadóinknak. Nagyon jó munkát végeztek. A mi szakbizottságunk az önök javaslatait üdvözlendőnek tartja, főként az egyszerűsítés és a rugalmasabb tétel terén. Az ország specifikus megközelítés külön üdvözlendő. Ugyanakkor úgy érezzük, hogy el kell azt kerülnünk, hogy a főként a kisebb országok számára elérhető költségvetési borítékok tovább csökkenjenek, hiszen főként a kis országokat, például az én az a Ciprust a közösségi válság igen hátrányosan érinti. Nagyobb rugalmasságot kell adni a tagállamoknak a kifizetések terén, illetve a felhasználható eh, eszközök tekintetében. A kisgazdák fontos szerepet játszanak a környezetvédelme, a gazdaság és a társadalom a szempontjából. Ez különösen igaz a kisebb tagállamok esetében, mert tarányaiban itt még nagyobb mértékben járulnak hozzá, nem csak az agrárköltségvetéshez, hanem eh, az agrárium bevételéhez, hanem általában az egész gazdaság eh, működéséhez. Itt különösen nagy nyomást gyakorol a válság az agrártámogatásokra. Van azonban tehát még mit javítanú, például az arányosság elvének tiszteletben tartására. A két pilléres rendszerünk van. Fontos, hogy ez két pillér egymást kiegészítve kéz a kézben működjön. Remélem, hogy az Európai Bizottság külön odafigyel arra, hogy az áringadozások az egyes piacokat hogyan érinthetik, főként amikor ilyen turbulens, viharos időket érünk. Remélem, hogy a kis és nagy országok eh, igényeit mind-mind szem előtt tartják majd. Továbbra is Agrárbizottság elnöke következik, Anna McIntos parancsoljon. Uh, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a meghívást, és szeretnék gratulálni a dánoknak, és üdvözölni a cipriótákat, a ciprusiakat a soros elnöki székben. Úgy vélem, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között jelentős azonosság van a vélemények tekintetében, bár ma nyilván a hozzászólásokban a vélemények kalaidoszkópját halljuk majd. Jó volt azt hallani az előadótól, hogy a reform mindenképpen egyszerűbbé kell, hogy tegye a közösségi agrárpolitikát, rugalmasabbá, hogy nagyobb mozgástere legyen a tagámoknak. A tanúsításokra vonatkozó DEN javaslat aggodalomra hat okot, hiszen további bürokráciát vezethet be. A brit alsóház jelentésének a következtetéseit kérem olvassák el, ahol felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fő célunk az kell, hogy legyen, hogy az Európai Bizottság szerepét elismerjük, de korlátozzuk tehát a fő célokat vázolja fel továbbra is az Európai Bizottság, de hagyja az egyes tagállami kormányzatokra és a gazdaszervezetekre, hogy eldöntsék a pontosan hogyan, s miként. Ezt fogalmazta meg Kapulás Santos úr nagyobb fokú rugalmasságként, hogy hogyan valósítsuk meg a környezet barátabbá tétel céljait. Kopenhágarban felmerült egy kérdés, amire nem tudtam válaszolni. Az egyes kettes pillér közötti pénz átcsoportosítások hátrányos helyzetbe hozzák már most is a brit gazdákat, és tartunk attól, hogy a társfinanszírozása a kettes pillérben milyen következményekkel járhat. Az elkövetkezendő hat hónap tárgyalásait elködösíthetik azok a az a tény, hogy a miniszterek tanácsa a több éves pénzügyi keretről lehet, hogy közben megállapodik, de amíg a kommunikációs csatornák továbbra is működnek, addig ez nem biztos, hogy rossz dolog. Köszönöm Anna Mekintosnak, most pedig képviselőnknek, Elizabeth Kostingernek adom meg a szót, és utána folytatjuk a nemzeti parlamentekkel. Elizabeth, két perc. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és én is szeretném kifejezésre juttatni azt, hogy mennyire jó ez az alkalom arra, hogy a nemzeti parlamenti képviselőkkel vitázhassunk nagyon fontos véleményem szerint az, hogy egyrészt a nemzeti parlamenti képviselők, másrészt pedig az európai parlamenti képviselők lehetőséget kapjanak a Lisszaboni szerződés értelmében arra, hogy erről tárgyalhassanak. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a közös mezőgazdaságpolitikáról egy célrányos és jövőben mutató vidékfejlesztés politikát alakítsunk ki, azokat a csökkentéseket, amiket a vidékfejlesztés kapcsán terveztek, azokat szeretném elítélni, és szeretném Luis Capola Santosnak elmondani azt, hogy mennyire jók az ő javaslatai ezt illetőleg a jelentésében a vidékfejlesztésre. Nagyon fontosnak tartom azt, hogyha már környezetvédelmi intézkedésekről beszélünk, akkor szerintem figyelnünk kell a már meglévő környezetvédelmi programokra is, amelyek nagyon sok országban már jól működnek, és nem szabad, hogyha már a közös agrárpolitika zöldítéséről beszélünk, és azok az országok, amik már sokat tettek, azokat nem szabad hátrányos helyzetbe hozni, illetve nem szabad, hogy visszalépésre kényszerítsük őket. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az agrár környezetvédelmi programok, hogyha őket megfelelően dotálják, azokat zöldítésként kell feltüntetni az első pillérben. Nagyon sok egyszerűsítést jelenthet ez, és többen beszéltek már arról, hogy például az ellenőrzés, illetve az igazatás kapcsán sokat lehetne még egyszerűsíteni, és úgy vélem, hogy ez igazán megfelelne a gazdálkodóknak, illetve vidékfejlesztésnek is, hogyha ezt megtennénk. Nagyon fontos, hogy zöld munkahelyeket teremtsünk úgy, hogy, de ne úgy, hogy megnöveljük a bürokráciát, oda kell befektetni a pénzt, ahol abban tényleg, arra tényleg szükség van, tehát a vidékfejlesztésre és a mezőgazdaságra. Az innovációk a nagyon fontos, főként a hegyi területeken szükség van egyfajta biztosítékra, újfajta intézkedésekre van szükség. Állandóan a növekedésről, munkahelyteremtésről beszélnek, és pontosan a vidéki területek ezt teszik lehetővé. A különböző szövetkezetek munkahelyet teremtethetnek, és szerintem ez egy megoldás jelentetne a gazdasági, eh, illetve pénzügyi válságban a pénzügyi ö, eh, eszközökre kell koncentrálni, nem lehet az, hogy csökkentést eh, irányoznak elő a vidékfejlesztésnél, pontosan akkor, amikor ettől függenek a mezőgazdálkodók bevételei is. Szeretnénk, hogyha egyfajta önbizalomra tennénk szert, és ennek megfelelően tudnánk eljárni. Minden nem pedig az Európai Parlamentek részéről. Most pedig átadom a Szenátus mezőgazdasági bizottsága elnökének a szót. Paolo, tiéd a szó. Köszönöm szépen. És azt is megköszönöm, amit a hozzászólásod elején mondtál, egyetértünk veled. A szenátus több alkalommal megvitotta a közös agrárpolitika reformját, és nemrégiben állásfoglalást is készítettünk, amelyet egyhangulag fogadtunk el, tehát ez azt jelenti, hogy a különböző politikai frakciók között nem voltak véleménykülönbségek a szenátuson belül. Fontosnak tartom elmondani a következőket. Az első és második pillér közötti világosabb szétválasztásról van szó, az eljárások egyszerűsítéséről azért, hogy az aktív gazdákat támogassuk, a szétkapcsolt kifizetésekre is szükség van, illetve arra, hogy csökkentsük a politika beavatkozását, és a capping esetleg negatív hatásokhoz vezethet bizonyos helyzetekben, hogyha nincs meg a szinergia a gazdálkodók között. Általánosságban azon a véleményen vagyunk, hogy figyelembe kellene venni nem csak a terület nagyságát, hanem rengeteg más paramétert is, mint például a hozzáadott értéket, amelyet megteremt az élet ö, a megélhetés költségét és a termékek minőségét és mennyiségét. A reformjavaslatban szerepelt szereplő javaslatok azzal is számolnak, hogy bizonyos országok esetében komoly csökkentések vannak, Olaszországot is érinti ez. A közvetlen kifizetések ilyen súlyos csökkentése számunkra tehát elfogadhatatlan. És még mindig a közvetlen kifizetésekről hadd mondjam el, hogy ez a minimális küszöb, ami ugye minden tagállam számára érvényes, jelentősen meg kell, hogy emelkedjen annak érdekében, hogy javítsuk az egyszerűsítést. Aztán a kedvezményezett gazdák esetében és a, a greening témájában, hadd mondjam, hogy itt szükség van arra, hogy a tagállami szinten jobban be lehessen avatkozni, és az igényeknek megfelelően figyelembe lehessen venni az egyes tagállamok közötti különbségeket a termelési rendszerekben, illetve az egységes piac szükségleteit, és minél kevesebb bürokráciával lehessen, a minél egyszerűbben ezt a rendszert végrehajtani. Nem tudom, hogy a többi országban mi a helyzet, de hát elnök úr is tudja, hogy mi a helyzet Olaszországban. A gazdák gyakorlatilag most már fellázadtak, annyira nem bírják ezt a hatalmas bürokráciát. A reformjavaslatokban szerepel az is, hogy a közvetlen kifizetések a mezőgazdasági termelést támogatják, és a többi esetben el kell mondani, hogy nem egészen világosak az aktív gazdák körüli fogalmak, illetve ez a meghatározás. Aztán a mezőgazdasági piacok viselkedését figyelemmel kell kísérni. Láttuk ugye az alaptermékek árának az ingadozásait, láttuk ezt a nehéz helyzetet. Fontos az, hogy a kap a jövőbe tekintsen, és a piac kezelését ilyen módon próbáljuk meghatározni, de azt hiszem, hogy a szándék erre mindenkiben megvan. És mi, ami a második pillért illet, és ezzel be is fejezem, elnök úr, sajnos nem tudjuk elfogadni azt a javaslatot, hogy a földterület méretét használjuk fel, mint főparamétert, mint mi más paramétereket is figyelembe akarunk venni. Köszönöm szépen mindenkinek a munkáját, önnek is, a bizottság munkáját is, és szeretnék köszönetet mondani egy olasz kollégának, Lavia kollégának, aki fantasztikus munkát végez itt, egyébként az elnök úrral együtt. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és most pedig folytatjuk. Megint egy mezőgazdasági bizottsági elnöknek adom a szót, a Bundesbank képviseletében Mise Goldman. Goldman. Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Rendkívül örülünk annak, hogy meghívtak eh, ma bennünket ide, és szívesen jöttünk el. A közös eh, agrárpolitika kihívásaiban osztozunk, és eh, eh, elfogadjuk az ebből következő célokat, és Németország mindenképpen véghez hajtja a reformokat, sokkal gyorsabban, mint a többi tagállamok, és megpróbáltuk a otthoni mezőgazdaságot fitté tenni a piac számára, és csökkenteni a függőséget a német szövetségi kormány, illetve az én szabadságom is üdvözli ezeket a reformokat, és remélhetőleg továbbra is figyelembe fogják venni a környezetvédelmet a mezőgazdaság kapcsán. Egy dolgot azonban elutasítunk, az a egy, egy százalékos GDP alapján döntenek. Tudjuk, hogy az első pillérben át kell szervezni a, e, a különböző eszközöket, és e, nagyobb igazságosságra van szükség a tagállamok között, viszont szeretnék, hogyha a második pillér is erős lenne. Az, hogyha megváltoztatják az egyes e, gazdálkodások közötti támogatást, ezt nem tartjuk jónak, tehát ezt a dikepinget nem tartjuk jónak. A jelenlegi mezőgazdasági politikában is vannak már környezetvédelmi megfontolások, ezt mutatja a mi országunk helyzete is. A százalékos eszköz kivételt az első pillérből a második pillérből, ezt nem tartom rossznak, hogyha ez tényleg megvalósítható. A versenyjog megváltoztatásra nem látunk szükséget, viszont jó lenne, hogyha lenne egy külön szabályozás a fiatal gazdálkodók, illetve az aktív gazdálkodók számára. A bürokrácia kiépítésének minden formáját nem tartjuk jónak, hogyha csökkenteni lehet az ellenőrzések, illetve a bürokrácia menségét, azt támogatni tudjuk. Köszönöm szépen! Dziękuję panu posłowi za zabranie głosu. Teraz proszę pana posła. Köszönöm szépen. Kenyevszki úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim. Az egyik célja a jelenlegi agrárreformnak az az, hogy az EU eszközeit jobban szét lehessen osztani. Felmerül a mezőgaz, a közvetlen kérdése, a greening kérdése, de az is, hogy a pénzügyi eszközök, amelyek a mezőgazdaság területére kell, hogy áramoljanak, azoknak tényleg ott kell megjelennie, ahol tényleg annak haszna lehet. Az Európai Bizottság javaslata a kisebb gazdálkodások esetén ennek kapcsán arról beszélnek, hogy 7 hektár legyen, tehát ha ebből indulhatunk ki, akkor ezt kell mondjam, hogy az országom gazdálkodásainak a fele megfelelne ennek, tehát nálunk Lengyelországban megfelelne ennek, viszont mindenképpen nagyon fontos az, hogy csökkentsük a bürokráciát. Csak egyetlen egy rész van, ahol tényleg ettest tennek, viszont az a helyzet, hogy nálunk a gazdálkodások, a kis gazdálkodásoknak egy része nem is tevékenykedik eh, mezőgazdaságilag. Ez egy kicsit eh, másfajta rendszer ez. Tehát ez is előfordulhat, hogy nem is igazán mezőgazdálkodók már több támogatást kapnak nálunk, mint az igazi mezőgazdálkodók. Attól tartok, hogy igazából itt nem egyszerűsítés lesz majd, hanem hogy pontosan az ellenkezőre fogunk haladni következő kérdésem. Az a javaslat, hogy igazítsák ki a kifizetéseket, ez már régóta szó erről, 20 éve beszélünk erről, pedig igazából ugyanarról a versenyhelyzetről, a versenyfeltételről van szó. Úgy gondolom, hogy a greening kapcsán a pénzügyi előírásoknak az egész Unióra, nem pedig csak a nemzeti költségvetésekre kell érvényesnek lennie. Sokkal jobb lenne az, hogyha ezt így alkalmaznak, nem pedig úgy, hogy ezt jelenleg előírja az Európai Bizottság elnök. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig Dilan Sasikovszki úr kapja meg a szót. Sorry, Chairman, we welcome the opportunity. Elnézést, elnök úr. Nagyon örülünk annak, hogy ilyen magas szinten egyeztetettünk az Európai Parlament képviselővel. Az előadók valóban gyakorlatilag megközelítést alkalmaznak, és így járják körbe a fő kérdéseket. Az érdek és vélemény különbségeket, főként Kapula Santos úr két jelentése az ír szem, Írország szempontjából fontos kérdéseket tárgyal. Fontos ugyanis, hogy a vidéki közösségek sokszínűségét és fenntarthatóságát megőrizzük, nem mindegy, hogy mennyi pénzt és hogyan költünk tehát el. Az javaslatok többségét, a négy előadó javaslatainkat többségét eh, támogatjuk, hiszen működőképes, egyszerű rendszert szeretnénk. A kérdés az, hogy hogyan tovább az Európai Parlament ezt valahogy végül el kell fogadnia. Tudom, hogy eh, július 9-ig van határidő, de nem hiszem, hogy rövid időn belül sikerülne eh, megállapodni. Hogy aztán az Európai Parlament pontosan hogyan tud, milyen időn belül tud eh, megállapodni, mert a mi szakbizottságunk, és biztos vagyok benne, hogy más tagállamokban is így van, mi azt szeretnénk, hogyha az elfogadott parlamenti álláspontra még utána érdemben reagálhatnánk. Köszönöm. Bardzo panu proszę, pan poseł Chruścikowski. Chruścikowski képviselő úr következik. Először is szeretnék köszönetet mondani azért, hogy itt részt vehetünk ezen a találkozón, és hallhatjuk azt, hogy milyen javaslatok születtek. Szeretnénk arra rámutatni, hogy az egyik megoldás, amelyet a szenátusunkban is megmutattunk, és hát nálunk is sok kételj volt, hogy milyen irányba haladjunk a vitáink során, viszont szeretnék csatlakozni mindahhoz, amit a szenátus elfogadott válaszként az Európai Bizottság javaslatára. Nem fogom ezt most idézni, de a szenátus álláspontja az az, hogy vannak nagyon fontos kérdések, az Európai Parlament javaslatai, illetve az Európai Bizottság kapcsán. A mezőgazdasági politika egyszerűsítéséről, a versenyképesség növeléséről beszélünk, arról beszélünk, hogy nem szabad diszkriminálni, ugyanolyan intézkedésekre van szükség az Európai Unió minden, egyes tagállamában, és beszélnek ugye a közvetlen kifizetésekről is. A szerződésben regionális szempontból különböző bánásmódot írnak elő, illetve ezt lehetővé teszik, viszont a diszkriminációról sehol sem beszélnek. Ezért Kíváncsi lennék arra, hogy tényleg diszkrimináltnak bizonyos országokat? Hogyha ilyenfajta elveket vezetnek be, és 20 évig várnak ezeknek a végrehajtására, az ellentétes a szerződéssel. Szeretném megkérdezni azt, hogy mit gondolnak erről. Például vannak olyan országok, mint például Lengyelország, amelyek úgy gondolják, hogy nem ugyanolyanok a versenyfeltételek, hogyha csak beszélünk, beszélünk, vitázunk, vitázunk, akkor nem fog változni. És örülök annak, hogy az elnök úr azt mondta, hogy nem fogunk addig szavazni, amíg nem tudjuk, hogy pontosan hogyan fog kinézni a költségvetés. Én csak azt tudom elmondani, hogy kevesebb pénzzel kell majd bejárunk, de már meglátjuk. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Dess úr kapja meg a szót. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Szeretnék arra a kérdésre kitérni, hogy mi lesz a továbbiakban, csak röviden fog erre kitérni megvan a módosítók határideje, a frakciónk azt kérte ma, hogy ezt hosszabbítsák meg, hiszen egy pár nap alatt nem lehet ezt a sok módosítót létrehozni, és ezekről még beszélni is kell. Remélem, hogy egy kicsit meg fogják hosszabbítani majd a módosítók benyújtásának határidejét. Ami, ami az országok diszkriminációját illeti, az első pillér elosztása nem igazságos, nem lehet az, hogy egy közös piacon az egyik ö, ö, gazdálkodó 78 eurót, a másik pedig 55 eurót kap. Ez nem lehet a közös agrárpolitika célja, viszont arra is figyelni kell, hogy a tagállamokban nem szabad, hogy bizonyos területeket diszkrimináljuk. Beszéltem az 55 euróról, illetve a 78 euróról. A, például Dél-Tirolban 50 eurót kapnak első pillérben, de van, ahol sokkal többet kapnak. Tehát úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy nem szabad egy országon belül sem túl magasnak lennie a különbségeknek. Ami a zöldítést illeti, itt el kell mondjam, hogy az Európai Bizottság javaslata eléggé felbosszantott engem. Miért? Azért, mert eh, ez a javaslat csak bürokráciát von maga után, és nem igazán célirányos maga a javaslat. Európa túlságosan különböző ahhoz, hogyha most 27, ahhoz, hogy minden 27 tagállamban ugyanazon green, greening szabályok legyenek. Például nem lehet, eh, hogyan lehet eh, Finnországban még plusz 30% greeninget elérni, de ugyanez a Sziliában is. Ez nem célrányos, és sokkal jobb megoldásokat kell találnunk, és ezért úgy gondolom, hogy nagyon sok kollega a parlamentekben egyetért velem abban, hogy a greening esetében egy katalógusra van szükség, és úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban majd mostokat tudunk benyújtani, mert az, amit az Európai Bizottság javasolt, illetve azt, amit a tevők javaslottak, azt még jobbá lehetne tenni. Elnök, köszönöm szépen, most pedig a spanyol parlament képviselőnek adom meg a szót, Alonso úrnak. Muchas gracias, señor presidente. Muy difícil en dos minutos. Köszönöm, elnök úr. Nagyon nehéz két percre sűríteni a beszédemet, az összes aggodalmamat azzal kapcsolatban, hogy a közösségi agrárpolitika hogyan változzon. Ezért csak három dolgot emelnék. Először is a költségvetéssel kapcsolatban. A 2011-es költségvetési, júniusi költségvetési javaslat kell legyen a minimum. Az elnök úr is említette, hogy zárószavazás nem kerül sor egész addig, amíg a költségvetés nem válik ismerté. Azt már most megmondhatom, hogy ha pozitívan módosulnak a dolgok, az rendben van, de hogyha alacsonyabb a javasolt a költségvetés, mint a 2011 júniusi, akkor az egész egyszerűen elfogadhatatlan számunkra. Kapulas Santos úr dokumentuma jó irányba mutat, hiszen a greeningre, a kisgazdákra vonatkozóan nagyobb rugalmasságot vezetne be. Ugyanakkor ez nem igazán változtatja a bizottság javaslatának az alaplogikáját, azaz a roppant eltérő gazdasági, szociális, környezeti körülmények között nem lehet mindenkire ugyanazt a kényszerzubonyt ráhúzni. Ezért a kérdésem az Kapulas Santos úrhoz, hogy mit gondol arról a milliárd, millió hektárról, amely az új eh, agrárpolitika következtében eh, új gazdasági területén jelenik majd meg mi lesz majd ezekkel az új földekkel, amelyek egyszer csak a rendszerbe belépnek. A tejtermelésre, ha gondolunk, vagy a hús termelésre, akkor az agráriumnak számos olyan területe van, amely nem közvetlenül kapcsolódik a, a hektár alapú támogatásokhoz, így nagyon nagy választások várhatók ezen a téren. A közös piac szervezés eh, terén a, a, az állattenyésztők például igen eh, komoly aggodalmakat szólaltatak meg, hiszen gyorsnak, eh, rugalmasnak kell lennie ennek a piacszervezésnek, nagyon gyorsan kell reagálni például a piaci árak esésére, illetve friss árak alapján kell működni, amely a az előállítási, termelési költségeket is figyelme veszi, ahogy az egyértelműen elvárható bármilyen intézkedésnél. Úgy érezzük, hogy pozitív, hogy javaslatot tettek arra, hogy a agrárium terén is a versenyjogi intézkedéseket felülvizsgálják, hiszen például az ár tárgyalások terén ennek nagyon nagy fontossága lehet. Köszönöm szépen. Blumfalt képviselő úr következik. Labdien! Priekšsēdētāji kungs, cienītie kolēģi! Liels paldies! Köszönöm, kedves kollégák! Nagyon örülök annak, hogy erre a vitára sor kerülhet. A lett parlament árgus szemmel követi a közösségi agrárpolitika reformját, annak alakulását, hiszen a többi balti államhoz hasonlóan úgy véljük, hogy a legfontosabb az, hogy a közvetlen kifizetések eh, nem igazságosak. Óriási aránytalanságok tapasztalhatóak a tagállamok között. Szóval. Ennek következtében Lettország úgy véli, hogy a három balti ország az uniós csatlakozás első napjától fogva a legalacsonyabb közvetlen kifizetéseket kapják, azért, mert olyan alapok, olyan 94 és 99 közötti adatokon alapult a közvetlen kifizetések szintje pedig, hát ez pontosan ezen években történelmi mélyponton volt a Baltikum agráriuma, a Szovjetunió szétesését követően a piacgazdaságra való átállással küzdöttünk. A kifizetéseket tehát olyan statisztikai adatok alapján számolták ki, amelyek rendes, jelentősen eltérnek a mai adatoktól. Úgy véljük, hogy új számítási módszerre van szükség, amely az új időszak elején lépnek életbe. A kifizetéseket igazságosan kell megállapítani átmeneti időszak ettéren elfogadhatatlan. Bár az Európai Parlament azt javasolja, hogy legalább 60%-át kapjuk meg az átlag közvetlen kifizetéseknek, ez még ez egy apró lépés a jó irányba, de Lettország számára ez még mindig elfogadhatatlan, mert az a meggyőződésünk, hogy 80% alatt nincs miről tárgyalnunk. Annak érdekében, hogy a balti országok esetében ez a rendszer működőképes legyen, tehát a 80%-a az átlagnak a közvetlen kifizetések területén. Ez több mint két milliárd eurót tesz ki, ami vegyük észre, hogy apró pénz a teljes agrárköltségvetés egészére vetítve fél, alig több mint fél százalék. Ez szerintem ez tisztességes megoldás lenne mindenki számára. ennél alacsonyabb összeggel csak akkor tudjuk beérni, hogyha nem lennének az Európai Unióban egyáltalán közvetlen kifizetések. A jelenlegi rendszer egész egyszerűen nem igazságos. Köszönjük a hozzászólást. Az Európai Parlament képviselő George Lyon következik. Lion úr jelentéskészítő is volt, egy nagyon fontos dokumentum esetében akár csak Dess úr, Lion úr, unáján szó. Uh, thank you. Uh... Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon rövid leszek. Én is sok szeretettel köszöntöm a képviselőtársaimat a Nemzeti Parlamentből. Az első dolog, amit el szeretnék mondani a következő. Hadd emlékeztesek mindenkit arra, hogy a kapreform reform az nem a szokásos módon zajlott most a Lisszaboni szerződés miatt. Most ugye a kap már az együttdöntési eljárás alá tartozik, és ez azt jelenti, hogy az Európai Parlamentnek ugye nagyobb szerepe van, mi ragaszkodunk is az eljáráshoz és a saját szerepünkhöz. Vannak, akik aggódnak amiatt, hogy a kapreforma kapcsolatos intézkedések közül nagyon sok a Dán elnökség tárgyaló dobozában szerepel, illetve a több éves finanszírozási kerettől függ. Hát nekem el kell mondanom, hogy mi, mint parlamenti szakbizottság, ezt nagyon világosan elmondtuk, hogy mi rugalmasságot várunk és azt várjuk, hogy ezeknek a, ezeket az intézkedéseket az együttöntése hozzák meg, ne pedig a pénzügyi tárgyalások során az egyes állam és kormányfők döntsenek róluk. A kapreformról el kell mondani, hogy ezt ugye kevesebb energiával, kevesebb erőforrással több élelmiszert termelni, ennek a célnak kell alárendelni, kevesebb széndiokszid kibocsátás is. Versenyképesebb és fenntarthatóbb mezőgazdaságra van tehát szükségünk. Van itt egy veszély, vannak aggályok is, nagyon sokan mi szakbizottságunkban osztják ezeket az aggályokat, ugyanis a bizottság javaslatai időnként az ellegező irányba visznek bennünket. Tehát ezért módosítanunk kell a javaslatokat szeretnénk elérni, hogy a reform folyamat tehát a jó irányba menjen. Mondok példát, ha megnézzük a kizöldítés kérdését, látható, hogy a parlament ezt támogatja a közvetlen kifizetések esetében. De komolyan aggódunk amiatt, hogy a bizottsági javaslatok azok gyakorlatilag egy ilyen ugyanolyan megoldást mindenkire kívánják ráhúzni. Az Európai Unióban mindenkire ugyanazt a sapkát húzzák, a különböző igények és különbségek figyelembevétele nélkül az egyes tagállamokban. Én nagyon remélem, hogy ez a parlament, amikor a módosítókról szavaz, akkor rengeteg új intézkedést fog bevezetni, amely lehetővé teszi, hogy az egyes tagállamok kiválasszák maguknak, hogy mely intézkedések a megfelelőek a saját sajátosságaiknak saját sajátosságaikat figyelembe véve. Szerintem az intézkedéseknek nem csak a biodiverzitásra kell odafigyelni, hanem, az persze fontos, hanem az erőforrásokra, a széndiokszid kibocsátás csökkentésre, hatékonyságra, hiszen ezek olyan éghajlatváltozással kapcsolatos kihívások, amelyek nagyon fontosak. Remélem, hogy a parlament ezt el tudja érni, ebbe az irányba el tud mozdulni, és remélem, hogy a nemzeti parlamentek is hasonlóképpen gondolkodnak. A kizöldítésről még az utolsó megjegyzésem, hogy itt a szankció, hát az önmaga legyen, ne kössék ezt a közvetlen kifizetésekhez a szélesebb körben. Ez legyen a büntetés, hogyha valaki nem vállalja a zöldítést, akkor ezt az összeget veszítse el. És az utolsó dolog, az újabb kifizetések, ugye több, ért, több tagállamban még a történeti alapokon fizetik ki a közvetlen kifizetéseket a gazdáknak. Itt vannak gondok a gyorsasággal, illetve a bizottság által javasolt lépésekkel, hát itt aztán szeretnénk változtatásokat látni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönjük, hogy ezt mind elmondta nekünk. Most pedig Észtország kapja meg a szót. Nagyon szépen... Wirtschaftung Ausztria elnézést kapja meg a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Vannak olyan területek, ahol nem igazán jók a feltételek, és a területek lehatárolásához szerintem igazán elfogadható a javaslat. Itt most arról van szó, hogy melyek a kevésbé kedvező területek. Ami a hegyi régiókat illeti, nem igazán lehetséges az állattenyésztés, és ezért úgy gondolom, hogy a hegyi területeken lévő állattartó gazdálkodásnak több pénzt kellene kapniuk a kigazítás jevében. Ezek vannak olyan gazdaságok, ahol lejtőkön dolgoznak, ott termesztenek, és úgy gondolom, hogy itt is a 300 euró per hektáronkénti kifizetéssel itt foglalkoznak. Az egyszerűsítés, a mező területek, az alpesi területeknél itt hibás megállapítások vannak, de hogyha például változatos tájról van szó, akkor nagyon nehéz itt a megfelelő behatárolás. Azt javasolnám, hogyha ha a két terület 100 hektár tesz ki, és 30 eh, állatot legeltetnek a nyár során, akkor külön el, eljárás nélkül 30 hektár legelőtt kell jóvá hagyni. Nagyon fontos a biogazdálkodás is, viszont az intézkedéseket nem szabad csökkenteni a második pillérben. A greening kapcsán hadd mondjak egy szót még a zöld területek megtartásáról. Itt eh, sem eh, szabad ezeket az egyes üzemekhez kötni. Úgy gondolom, hogy az üzemeket rugalmassá kell tenni, főként azokon a területeken, ahol nagyon magas a zöld területek aránya. Utolsó pontom az ötödik pont. A sárga lap az ellenőrzés kapcsán, én ezt nagyon jónak tartom. Bardzo dziękuję. Teraz Köszönöm szépen, most pedig Kálcon asszony kapja meg a szót. Thank you. oké, eh, jag tar det nog Tack så mycket. Köszönöm szépen, svédül fogok beszélni. Ez a vita nagyon érdekes, és nagyon érdekesek voltak az eddigi kollégák hozzászólásai. Én azt gondolom, hogy sokan ismerik más Svédország álláspontját ebben a témában. Szerintünk nagyon fontos az, hogy erős, stabil költségvetés támasza alá ezeket a gondolatokat, és ezt a költségvetést hatékonyan használják fel, nagyon jól célzottan azért, hogy a gazdasági szektort eh, támogatni lehessen, hogy ez a lábán maradhasson. Muszáj, hogy hatékonyan eh, működjünk, és hogy a zöldítést is hatékonyan valósítsuk meg, az intézkedéseknek a tartalmát is ehhez kell igazítani, és ennek mindenki számára nagyon világosnak kell venni. Fontos közös meghatározásra jutni az egyes tagállamok között, és az is fontos, hogy a szabályok is közösek legyenek, ahogy ezt a kollégák elmondták, mert így lehet azt elérni, hogy egyelő feltételek között legyen verseny az Európai Unión belül, de úgy, hogy közben még a globális szinten is figyelembe veszük a versenytársainkat. Nagyon fontos, hogy a második pillér a vidékfejlesztés támogatója legyen, hogy azokat is támogassuk, akik alternatív megoldásokat keresnek. Ez ö, olyan megközelítés lehet, amely a fiatal vállalkozókat is támogatja, hiszen ők kaphatnak így segítséget. A, az idősebb gazdák számára ö, könnyítést kell lehetővé tenni, tehát hogy abba hagyhassák a termelést, elhagyhassák ö, a munkájukat globális felelősségről van szó, ami a környezetvédelmet illeti, a mezőgazdaság is felelős, tehát itt a zöldítés, hatékonyság, az erőforrások hatékony felhasználása nagyon fontos az EU-n belül, és világosan kell fogalmaznunk a hátrányos helyzetű területek támogatása kapcsán is, az osztrák kollégám által elmondottakkal nem minden mértékben érdek de szerintem figyelembe kell venni a hátrányos helyzetű régiókat. Garcia. Köszönöm szépen. Garcia úr, illetve összetévesztettem, másik úr fog következni. Pani poseł Garcia, bardzo proszę. Mégis Garcia úr következik, tessék. Eh, bueno, yo lo primero eh, querría eh, dar las gracias desde luego a la organización de este tipo. Köszönöm. Először is szeretnék köszöntet mondani, hogy megszervezték ezt a mai eszmecserét, mai vitát. Nagyon fontos, hogy a nemzeti parlamenti képviselőkkel tudjunk egyeztetni. Fontos, hogy először a célokat vizsgáljuk, és csak utána azt, hogy hogyan lehet ezeket a célokat a gyakorlatba átültetni. Figyelembe kell ugyanis venni, hogy a legfontosabb dolog az, hogy mi a célja a közösségi agrárpolitikának. Ezt kell először átgondolnunk. Úgy vélem, hogy a közösségi agrárpolitikának erősnek kell lennie, hogy olyan élelmiszereket állítsunk el, amelyek megfizethetőek és jó minőségűek. Az is meggyőződésünk, hogy a primer szektor stratégiai fontosságú, éppen ezért olyan legalább annyira fontos, mint a védelmi ágazat, hogy csak egy példát említsek. A javaslat szerintünk jó, lehetővé teszi, hogy a tagállamok maguk döntsék el, hogy a saját igényeik, sajátosságaik szerint hogyan valósítják meg a célokat. Ezért az előadónak köszöntel tartozunk. Van egy-két dolog, amelyet még felvetnék, például a kísérő intézkedések, illetve a kapcsolat intézkedések, nem tudom mennyire célvezetőek. Itt egyetértek a néppárti kollégákkal, ban, hogy a greening intézkedések, a környezetbaráttá tételre vonatkozó intézkedések nem lehetnek eh, egyformák mindenkire, hiszen nagyon eltérőek az adottságok, a körülmények. Talán majd meg tudunk államodni egy rugalmasabb rendszerben. Az első pillér tekintetében, ami a itt a kompenzációt a gazdáknak két a fő okból adjuk. Az állatjólétet vizsgáljuk, a fenntarthatóságot, és alapvetően így a versenyképességüket e, kezdjük ki, csorbítjuk. Azt se felejtsük el, hogy amíg adó és pénzügyi unió nem alakul ki, addig nem lesz igazi európai közösségi agrárpolitika. Miről nem beszéltünk még? A piaci támogatásokról meg kell vizsgálni ezek fontosságát. Danten úr jelentése foglalkozik ezzel. Szerintem nagyon bátor javaslatot tett az ügyben. Nagyon szépen köszönöm. Most pedig román képviselők kapja meg a szót, Galurescu úr. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc raportorilor pentru efort. Köszönöm szépen, elnök úr, megköszönöm az előadónak is ezt az erőfeszítést és munkát. Ami a román pozíciót illeti a főbb kérdések témájában, amelyeket itt idéztek, a természeti erőforrások védelme, a közös agrárpolitika reformja, és így tovább itt elmondanám, hogy mi támogatjuk a bizottság arra vonatkozó javaslatát, ahogy a kap általános reformját gondolták, a kifizetések minimális szintje elfogadható számunkra. De Románia számára azért vannak még fontos kérdések, a közvetlen támogatások variálás, ami itt egyetlen formulát szeretnénk a bizottság javaslatában, ugyanis még mindig megmaradnak a különbségek a maximum és a minimum szint között, amelyet az egyes tagállamokban dolgozó gazdák kapnak. Az, hogyha egy plafonértéket meghatározunk, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy ezzel az érintett kedvezményezettek jobban járnak. A zöldítés erről elmondanám, hogy itt igyekezni kell a bürokrácia csökkentésétől, illetve szerintünk itt a 30% az egy túlságosan magas értékhez csökkentenénk. Figyelembe kell venni a gazda jövedelmét és egyéb szempontokat. Mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy az zöldítés esetében mindenki számára ugyanazok az intézkedések legyenek. Aztán a 20%-os támogatás a vidékfejlesztésre, Rendben van az, hogy támogatást nyújtunk, de vegyük figyelembe azokat a prioritásokat, amelyek az egyes, amelyeket az egyes tagállamok meghatároznak. Ezek olyan mutatók, amelyeket, amelyekre nagyon nagy figyelmet kell nyújtani. Az előfinanszírozási ráta a hatodik megjegyzésem, az előadó rendkívül gyorsan olvassa a beszédét. Egyetértünk abban, hogy vannak különbségek ennek a programnak a végrehajtásában. A bizottság azt javasolja, hogy 70% legyen a maximális érték. A hetedik az ökológiai területek, ahol szintén különbségeket valósítanak meg, és a 20 hektárnál nagyobb területen gazdálkodó gazdaságokat más kategóriába helyezik. De különbségek vannak a régi és az új tagállamok között. A régi tagállamoknak sokkal nagyobb támogatásra van szüksége, mint az új tagállamoknak sokkal nagyobb támogatásra van szüksége. Az öntözés elengedhetetlen bizonyos országokban a termeléshez, például Romániában is így van, ez is ezt figyelembe kell venni. Köszönöm. Dziękujemy panu posłowi. Teraz zabierze głos przedstawiciel Parlamentu Portugalii. Köszönöm szépen, most pedig portugál képviselő kapja meg a szót, tessék. Obrigado, Sr. Presidente. Se concordamos e, e enunciamos eh, na política agrícola. Köszönöm, elnök úr. Nos, egyetértünk azzal a célral, hogy a közösségi agrárpolitika célja az kell, hogy legyen, hogy az élelmiszerellátás biztonságát garantáljuk, illetve hogy az aktív mezőgazdaságot biztosítsuk, a termőföld megfelelő felhasználását fontosnak tartjuk. Azt is, hogy az emberek e, foglalkoztatását segítsük. Ugyanakkor mindez nem elég, nem mindegy, hogy hogyan érjük el ezeket a célokat. Ezért gratulálunk Capulas Santos úrnak, aki valóban roppant bátran állt ehhez a témához. Valóban az európai szintnek hatékony támogatást kell nyújtania. Emellett konvergenciára van szükség, nem lefele kell konvergálni, hanem fölfele az uniós átlag irányába. Érdemi, de jó irányú konvergenciára van szükség az európai élelmiszer eh, alapanyagokat, előállítókat támogatnunk kell a mezőgazdasági tevékenységben. Van egy kérdés, egy konkrét kérdés, amit szeretnék felvetni, ez pedig a greening-el kapcsolatos, ami minket illet, szerintünk a környezet barátabbá tétel fontos cél, hiszen elengedhetetlen, hogy tiszteleljük, tiszteletben tartsuk a környezetet, védjük azt, ugyanakkor a greeningnek figyelembe kell vennie a sokszínűséget, a helyi adottságok eltéréseit, főként a földközi tengeri országok esetében mire gondolok itt? Elsősorban az öntözésre. Ugyanis a földközi tenger térségében megfelelő szintű agrár termelés elképzelhetetlen anélkül, hogy a öntözés megfelelő támogatást kapjon. Tehát a greening ösztönző kell, hogy legyen, nem büntetés. Ezt egyértelműen szerettem volna kifejteni. Sajnálatosnak tartjuk azt, hogy az Európai Bizottság nem állapít meg, vagy javasol konkrét dátumot a különböző tagállamok kifizetésének újra áthangolására. Mártin Hajszling következik, tessék. Kedves kollégák, én is szeretném üdvözölni Önöket az Európai Parlamentben nem csak a konzervatívok vannak itt, hanem mi is, és a zöldítésre szeretnék kitérni, mert úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos eleme a reformnak, és ez egy új indoklása is a kifizetésnek. Tehát az új támogatási periódusban az lesz, hogyha aki zöldíti a területét, vagy, vagy tehát aki meg akarja ezt, az veszélybe sodorja az első pillért. Úgy gondolom, hogy csak újfajta indoklással lehet pénzt adni mindenre, és ezért mindenképpen támogatandó a bizottság javaslata ezen kívül. Arra is szükség van, hogy jobban elosztjuk a pénzeket Európában, de arra is szükség van, hogy a kisebb és a nagyobb üzemek között is jobb legyen az elosztás. Ezt szeretnénk elérni ezzel a reformmal, és mindig is amellett voltunk, hogy a parlament részéről mi amellett vagyunk, hogy nem kell még több pénzt adni a nagyobb üzemeknek, ezt be kell fejezni, sokkal inkább a kis gazdálkodásokra kell helyezni a hangsúlyt. A második pillér esetében azt mondom, hogy támogatjuk azt a megközelítést, amit a jelentéskészítő is elmondott, hogy a kifizetések 30%-ának a környezetvédelmi célokra kell fordítva lennie. Ez nagyon fontos, és ezt konzekvensen kell végrehajtani a tagállamon úgy, hogy ezt előírjuk. Van egy dolog, ami nem passzol a második pillérbe, ez pedig egyfajta prémium a gazdálkodók számára, hogy felhagyjanak a termeléssel. Mi ezt nem tudjuk támogatni, a rizikó biztosítás sem tartozik a második pillérbe, ez inkább első pillérbe tartozik saját intézkedésként, vagy külön programként lehet megemlíteni. Támogatom Danton úr javaslatát, PS szabályokra van szükség, nem csak a cukor, vagy a bor esetében, más termékek esetében is. És jól lenne, hogyha még egyszer elgondolkodnák a tej kérdéséről, hiszen egyértelmű, hogy tejkrízis van, és itt is kell egy plusz szabályozás a tejkóta szabályozás mellett, mert különben nagyon rossz helyzetbe fogunk kerülni. Köszönöm. Proszę Państwa, zmienimy troszkę zasady. Trzech posłów. Köszönöm szépen. Most néhány nemzeti képviselőnek adjuk meg a szót, majd egy európai képviselőnek, és azt kérném, hogy mindenki tartsa be a felszólalási időt, mindenki hozzá tudjon szólni. Négri úr kapja meg a szót. Köszönöm a mai meghívást, elnök úr. A közösségi agrárpolitika fontos, ebben fontos, hogy még jobban, nagyobb mértékben valósul meg a greening. 7% a, a megművelhető földterületnek eh, ökológiai érdekből ugaroltatásra rákerül. Ezt 3,5%-ra kellene csökkenteni, hogyha további kísérő intézkedések ezt valahogy kompenzálnák. Mi úgy véljük, hogy ez a 7% túl magas, és egy alacsonyabb szint is elég kell, hogy legyen, hogyha megfelelő mértékben biztosítjuk a célok elérését. Az 5%-os e, javasolt e, ugaroltatási folyó tárgyalások tekintetében hogy állnak a dolgok, erre be tudsz számolni? Köszönjük! Most pedig megkapja a szót Peters úr. Voorzitter, dank u wel. Uh, ik wil even gebruik maken van mijn twee minuten. Köszönöm. Két percem van. Szeretnék a greeningről beszélni. Az én hazámban fontos szerepet játszik a, a mezőgazdaság, és nálunk elsősorban alacsonyan fekvő, nem hegyi területekre van szó. Als motor voor een transitie naar een duurzaam Europees landbouw. A közös agrárpolitikának motornak kell lennie, amely egy fenntartható agrárpolitika felé vezet, és biztonságos, egészséges termékek előállítását garantálja. Nyilvánvaló, hogy figyelembe kell venni a társadalmak igényeit, a keresletet, a szabad piac, ez ennek egy része, és egy olyan célkitűzés, amit úgy lehet garantálni, hogyha ambiciózus agrárpolitikát dolgozunk ki, megfelelő finanszírozással. A flamand parlament emlékeztet a speciális körülményekre, melyeket mi tapasztalunk meg, ugye eléggé városiasodott a terület, és nagyon nőnek ezek a területek. Tehát figyelmet kell fordítani a külvárosi, vagy a nagyon erősen városiasodott területekre. Ez a figyelem sajnos hiányzik a kapreformra vonatkozó új javaslatokról. Én ezért szeretném, hogy ez az első pillérből átkerüljön a második pillérbe. Most a zöldítésre rátérve, a Flamand Parlament támogatja a bizottságnak ezt a szándékát, hogy fenntartható mezőgazdasági termelés valósulhasson meg, és hogy ugye ez a 30%-os arány legyen, ez egy lépés a jó irányba, fenntartható mezőgazdaság irányába. A lehető leghatékonyabb intézkedéseket kell alkalmazni, és úgy, hogy ezeknek a végrehajtása az éghajlat célokat is segítse, illetve a biológiai sokféleséget védje. A hatékony zöldítéshez mire van szükség? Nagyobb rugalmasságra és az egyes régió közötti különbségeknek a figyelembevételére. Ambiciózus célkitűzéseket meg lehet határozni Európában, ezeket aztán szigorúan megkötni konkrét intézkedésekhez hibás lépés, régiónként szeretnénk rugalmasan az intézkedéseket látni, mert így lehet a zöldítést jobban megvalósítani és fenntarthatóbbá tenni a mezőgazdaságunkat. Köszönöm szépen, most pedig Van Kavel képviselő következik. A holland parlament képviselője ez a kolléga. Köszönöm szépen. A holland parlament képviselőtében beszélek tehát, és hét dologra szeretnék kitérni a kifizetésekkel kapcsolatban. Hát először is meg kell erősíteni a piacot, a termelési költséget figyelembe kell venni a termékek árának a meghatározásánál, valamint a kutatás és az innováció egy nagyon fontos szempont, amelyek kapcsolatban a mi parlamentünk elfogadott egy javaslatot. 10%-ot lehetne felhasználni a kap finanszírozásából, ez kb. 30 milliárd eurót jelent, ez azt jelenti, hogy ez az összeg menjen az innováció finanszírozására. Az egyes pillér szempontjából van még valami, ami nagyon fontos, a zöldítési intézkedések esetében a kifizetések legyenek szétkapcsoltak. Nem, a harmadik dolog, nem szeretnénk azt, hogy fenntartsák az, azt a fajta pénzügyi segítséget, amely a termelés csökkentését vagy leállítását támogatja, ez visszalépés lenne, és nagyon fontos megnézni azt, hogy mi az intézkedések hatása mondjuk a fejlődő országokban a gazdákra, tehát egyfajta hatástanulmány fontos. A következő pont a szükséges pénzeszközök szükséges újraelosztásáról. Egyes országok többet kapnak másoknál Hollandia például 8%-át eh, adja, tehát több, többet, mint a többi gazdagabb ország, és ezt nem tartjuk túlságosan helyesnek, és jól, ha ezt ismételten áttekintenék. Utolsó pontként pedig, elnök úr, azt szeretném hangsúlyozni, hogy a holland parlament is nemetében támogatja azt, hogy az adminisztratív tehek csökkenjenek. Nagyon ismert az, hogy az egyszerűség az a legjobb. Dziękuję. Teraz zabierze głos Komisji. Köszönöm szépen, most pedig a mezőgazdasági szakbizottság alelnöke kapja meg a szót, eh, Paul asszony. Tack, herr ordförande, och <clears throat> välkommen till alla nationella parlamentariker. Szeretnék üdvözölni mindenkit a Nemzeti Parlamentek részéről. Általában a vidékfejlesztési programokkal szoktam foglalkozni, de először most uh, szeretném dicsérettel illetni Kapula Santos jelentéstevő urat. El kell mondjam, hogy nagyon jól uh, tudta képviselni a többi jelentéstevő, ányék jelentéstevő véleményét például. A szövegben az áll, hogy mind pedig az Európai Parlament, mint a tanács fontosnak tartja az állatok jólétét, ez egyfajta prioritást fog képviselni, és én ennek rendkívüli módon örülök. Fontos szerepet fog játszani a vidéki turizmus is, de Sokat hallhattunk a környezetről, és természetesen nagyon fontos ez a túlélésünk szempontjából viszont, ha szeretnénk megtartani a vidéki életformát, és ez feltétele a mezőgazdálkodásnak, akkor a vidéki programok kapcsán el kell mondani, hogy szociális, gazdasági és kulturális feltételeket is meg kell teremteni a érdekében, hogy a vidéki életforma fennmaradhasson. Ez mind a gazdálkodók számára fontos, mint pedig a többi lakó számára a vidéki területeken. Ezért ez tehát nagyon fontos, hogyha második pillére beszélünk a vidék kapcsán, akkor nem szabad szem előtt téveszteni azt, hogy ennek feltétele a vidéki életforma, és ez azt jelenti, hogy nem csak a mezőgazdaságot, illetve az erdőgazdálkodást kell itt figyelembe vennünk. Köszönöm elnök, köszönöm szépen. Pupinis úr kapja meg a szót. Első kollégams, Európas Parlamenton nariams, gerbémi kollégos. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a jelentéskészítőnek és köszönöm szépen a kollégáknak is az Európai Parlamentben. Manapság gyakran beszélünk ezekről a fontos témákról, támogatjuk a legtöbb rendelkezést, támogatjuk a reformot, viszont ami a greeninget illeti, itt nem csak erről kell beszélnünk, hanem arról is, hogy milyen bevételi forrásai vannak a gazdálkodóknak, és a közvetlen kifizetésekre nem mindig ugyanaz a feltétel számukra. Észtország, Lettország és Lettország képviselői ö, ö, beszéltek erről, hogy ezek nem elegendőek ezek a lépések, további támogató intézkedésekre van szükség, annak érdekében, hogy a közvetlen kifizetéseket ki lehessen igazítani. Volt még egy nagyon fontos téma, ami ma felmerült, ez pedig a, gazdák, a mezőgazdálkodói területek, eh, illetve a bejegyzett eh, mezőgazdasági területek 50 éven 50 évvel ezelőtt eh, nem államosították nálunk ezeket a területeket, most már visszaadták a jogos tulajdonosainak ezeket a területeket és 2,6 hektára teljed ez a terület. A kérdés az az, hogy hogyan lehet ennek kapcsán kiszámolni a közvetlen fizetéseket erre a területre. A vidékfejlesztés eh, kapcsán is különböző célkötőzésekből kell kiindulnunk, és ennek miatt nagyon fontos az, hogy lecsökkentsék a támogatást. A régi tagállamokban szinte már tökéletes a mezőgazdasági infrastruktúra, a legújabb technológiákat alkalmazzák, viszont az új tagállamokban teljesen más a helyzet, ha bár van előrelépés, ezeket a célokat viszont nem tudjuk majd elérni anélkül, hogy megfelelő finanszírozást ne kapnánk tovább kell folytatni a tárgyalásokat, főként a közvetlen kifizetések területén kell jobb megoldásokat találni. Köszönöm szépen a figyelmüket! Nagyon szépen köszönöm, mondja az elnök. Finnország következik. Ártó Szettalen úr. Mr. President, uh, uh, Köszönöm. Elnök úr, az Európai bizottság javaslata és az önök parlamentjének a jelentések jó kiindulási alapatárgyalásokhoz, ugyanakkor tovább lehet javítani és egyszerűsíteni. Finnországnak nagyon fontos, hogy a kapott kifizetések fenntartásra kerüljenek, ez hatékony módja annak, hogy a termelést fenntartsuk, a greening szabályokat pedig működőképessé kell tenni. Figyelembe kell vinni a tagállamok eltérő adottságait és az elterjedt kiegészítő eh, intézkedésekkel támaszkodni. Finországban a főterület teljes eh, területe hátrányos helyzetűnek számítanak, továbbra is így kell lennie. Fontos, hogy a biofizikai eh, jelzőszámok vagy indikátorok ugyanolyanok legyenek az LFA besorolású területekre vonatkozóan, eh, hiszen a vidékfejlesztési eh, kifizetéseket eh, előként kell kifizetni, akár csak most. Komoly aggodalomra ad okot a cukorkvóták törlése, ez az egyetlen finn cukorgyár bezárásához vezethet. 2020-ig vagy akár ezt követően is fenn kell tartani cukorkvótákat. A a kap egyszerűsítése kell, hogy legyen a cél. Nagyon fontosnak azt tartjuk azt is, hogy a társfinanszírozás lehetőségét fenntartsuk 25-75% között a vidékfejlesztés esetében Finnország nagyon sok, nagyon magas szintű társfinanszírozást alkalmaz a vidékfejlesztésben, annak, hogy az LFA területek programét fenntartsuk. Végezetül sokat beszéltünk mi Finnországban mindenről, az egész élelmiszerlánc során igazságosan elosztott támogatásokról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az észt parlament képviselő Kova képviselő következik. Esimees, head kollégid, on siin täna rõõm kuulata. Köszönöm, elnök úr, kollégák. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma, és nagyon jó azt hallani, hogy sokan látják, értik azt, hogy a balti államoknak milyen komoly nehézséget okoz az, hogy a közvetlen kifizetések tekintetében ekkora különbség van a tagállamok között. Remélem, hogy együtt meg tudjuk változtatni ezt a helyzetet, tudjuk egymáshoz közelíteni a közvetlen kifizetések szintjét, és a közösségi agrárpolitika leg igazságtalanabb területén így javulást tudunk elérni. Szeretném másodszorban hangsúlyozni azt, hogy az aktív gazda fogalma problémás. A bizottság javaslata lehetővé teszi ugyanis jelenlegi formájában, hogy továbbra is támogatást kapjon eh, egy gazda olyan tevékenységért, amely sem a társadalom, sem a környezet szempontjából semmiféle hozzáadott értékkel nem bír. Ugyanakkor Az is meggyőződésem, hogy amikor a társadalmi hozzáadott értékről beszélünk, akkor bizony a jelenlegi megközelítés fenntartása lenne kívánatos és célra vezető egyben. Köszönöm szépen, és főként azt, hogy betartotta a felszólalási időt. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Újat nem fogok önöknek mondani, már többször elmítettem eh, ezt, és a kollégák is elmítették ezt. Popinyis eh, úr is említette ezt Lettországból. Arról van szó, hogy egyfajta egyetemi diszkrimináció létezik, amely pedig abból fakad, hogy nem egyenlően bánnak a közvetlen kifizetésekkel. Halljuk, amikor azt mondják, hogy realizmusra van szükség. Főként azok az ország követelik ezt, ahol alacsonyak a kifizetések, de egyedül a, ez pénzösszegek kérdése, pénzeszközök kérdése kapcsán is meg lehetne ezt oldani. Nem csak a pénzről van itt szó, hanem a jogról, azok az országok, amelyek újak, ők vannak diszkriminálva jogaikban, mert a diszkriminációlenesség joga sérül, és az országok függetlensége is felmerül itt. Litvánia vagy Lengyelország nem szabad, hogy kevesebbet kapjon. És itt nem objektív kritériumokról van szó, hanem arról van szó, hogy ez, egy, ez az adott gazdálkodó egy adott országban van. Többször beszéltek már erről a problémáról, és mi nem hallottam volna, hogy jogi érv lett volna, amelyben magyaráztak volna ezt a helyzetet. Nem lehet alap az, hogy diszkriminálják az új tagállamokat, az ellentétes a szerződésekkel. Valaki csak azért kap többet, mert korábban is többet kapott, és valaki azért kapott kevesebbet, mert korábban valamikor kevesebbet kapott. Ez egy történelmi elv, ez ellentétes a szerződésekkel, ez diszkrimináció, és ez jogilag nem indokolható. Tehát igazságos kezelésre, reális politikára van szükség, és ezzel európai szinten foglalkoznunk kell. mert megsérteni a jogszabályokat úgy, hogy olyan elveket vezetünk be, amelyek a diszkrimináció ellenesség elve ellen szólnak. Szeretnék valamit hozzátenni, mondja az elnök. Wojciechowski úr jogász, és most pedig megkapja a szót Höfken úr a német parlament részéről, tessék. Képviselőasszony, tessék, köszönöm szépen, köszönöm szépen a kollégák munkáját. Először is mindannyiunknak azon kell lennünk, hogy erős mezőgazdasági költségvetés legyen, főként az első és másik pillér esetében. A Bundesrat nevében beszélek, és ezért fontos az, hogy együttesen egy jó megoldást találjunk, mert meg vagyok arról győződve, hogy Európa jövője ugyanis kötődik ahhoz, hogy erős legyen az agrár költségvetés, és hogy megfelelő módon lehessen támogatni a vidéki területeket. Ezen kívül továbbra is támogatjuk Csolosz mezőgazdasági biztos álláspontját, ami az első pillért illeti, itt a szövetségi parlament, a német szövetségi parlament konkrét javaslatot tett, és Kapulos Santos úrnak hálás vagyok, hogy ezeket figyelembe is vette, mégpedig annak irányába, hogy legyen egyfajta fehér stratégia, de hogy bele lehessen vonni az környezetvédelmi intézkedéseket is, és majd Lindemann kollégám erről, fog még be, erről majd fog még beszélni. Danta új jelentését is nagyon fontosnak tartom. Tudni kell azt, hogy a jelenlegi időszakban fontossá vált az, hogy bizonyos deregalizációra is gondoljunk. Itt nem csak pénzügyi dolgról van szó, ez a közös piac szervezésre is vonatkozik. Danta úr a cukor és más területeken, például a többi piac szervezés kapcsán is követelte ezt 2030-ra, főként a területében, hogy milyen súlyos fejlemények tapasztalhatóak a tej területén. Érkeztek más javaslatok, más javaslatok is, és szeretnék, hogyha a bizottság megvizsgálná a tejtermelők helyzetét, hiszen sok EU tagállamban ez probléma, és szerintem miatt a bizottságnak új javaslattal kell előállnia. A második pillérrel kapcsolatban nagyon fontos az, hogy ez erős maradjon. Úgy gondolom, hogy nem jó az a javaslat, hogy támogassuk az említett javaslatokat, viszont az ellenőrzések kapcsán a lehető legfontosabb az az, hogy egyenletesen teljesítse mindenki a feltételeket, ehhez kell egy megfelelő ellenőrzés. Persze szeretnék csökkenteni az administratív terheket, a bürokráciát, de nem úgy, hogy, hogy az ellenőrzés rosszabb legyen. Tehát annak érdekében, hogy akik esetleg teljesítik a feltételeket, azok rosszabb helyzetbe kerüljenek. Ezt nem szeretnénk. Nagyon fontos az is, hogy gyorsan döntsünk az agrárterületen, nem szabad várni a pénzügyi döntésekre, és tagállamként elmondhatom, hogy Németországban nem tudjuk tartani a következő periódusra a ütemtervünket akkor, hogyha nem kapjuk meg a programot időben. Úgy gondolom, hogy az agrár területen sokat lehet tenni, mert sok minden mellett befolyásolni a pénzügyi tervet és Köszönöm szépen. Dziękuję. Köszönöm szépen, amit a, ami a költségvetést illeti, itt csak már kell azt, hogy tudok mutatni. Most pedig Paulo Rusztász kapja meg a szót. Pan poseł Paulo Russo. Paulo Russo az olasz parlamentből. Przepraszamy. Elnézést kérek. Grazie, Presidente. Intanto mi consenta di eh, porre due questioni. Köszönöm szépen, elnök úr. Én két kérdést föltennék. Az első kérdés per nagyon sokan, nagyon sokszor felvetették a közös agrárpolitika kapcsán, de igaziból arra a modellre is utal ez, amit építeni szeretnénk, tehát hogy milyen európai modellt szeretnénk. Kicsit pontosítom. Az Európai Parlament ugye már többször megfogalmazta, hogy milyen Európát szeretünk, szeretnénk, egyenlő lehetőségek Európáját kívánjuk megvalósítani, vagy pedig azt, hogy elveszítse Európa a saját sokszínűségét, a történelmét, és így tovább. Hát én nyilván értem az eredeti gondolatot, de hát figyelembe kell, haszn- figyelembe kell venni egy modern integráció értékeit, a hagyományokat, az innovációt és a vállalkozásokat, illetve a vállalkozási kedvet és képességet, és azt, hogy valaki piacon maradjon. Nem lehet homológ eredményeket elérni, mert ez demotivációt jelent, és rossz szokásokhoz vezet, és nem lesz meg a szükséges innovatív lendület az egyes vállalkozásokban. És elnézést kérek, hogyha azt mondom, hogy természetesen, ha az új kapban a környezetvédelem ugye nagyon fontos szerepet kap, de hát itt, hogyha kihagyjuk a hagyományos gazdálkodást, hagyományos kultúrákat, például az oliva termelés és így tovább, hát ez egy nagyon nagy hiba, én úgy gondolom, sőt, talán lehet, hogy nem hiba, hanem inkább az, hogy arra való képtelenség, hogy értelmezzük ezt a kontinest, amelyen olyan sok a különbség földrajzi, történelmi és egyéb szempontokból, ahol ennyire eltérő tájak vannak, ennyire eltérő szokások, kultúrák és magatartások. Nem éri meg az, hogy minden áron egy ilyen kap legyen. Megéljük a finanszírozási, pénzügyi, politikai és intézményi válságot. Hogyha csak egy akármilyen kapot elfogadunk, csak azért, hogy legyen, az komoly kockázat nagyon távoli, nagyon bürokratikus politikát jelent ez, amelynek nyomán az euroszkepticizmus felüti a fejét. Ehelyett azonban egy olyan kapra van szükség, amely figyelembe veszi a különbségeket, és a jó gyakorlatokat, a kiváló gyakorlatokat elterjeszti. Egy olyan kapra van szükség, amelyben a szolidaritás megvalósul, és nem feszítünk keresztre több ezer vállalkozást, amely az elmúlt években eladósodott mondjuk azért, hogy befektessen a tevékenységébe, hogy jobb minőségű termékeket állítson elő, és hogy a nyomon követhetőséget garantálni tudja. Köszönöm. Głos Lord Cameron. Bardzo Lord Cameron következik. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Először is gazdaként szólnék hozzá, remélem így is fogadják mondani valómat. Meggyőződésünk, hogyha az adófizetőktől jelentős pénzek vándorolnak a gazdákhoz, akkor a környezetvédelmi feltételeket kell szabnunk, de abszurd lenne, hogyha ezek a feltételek nem regionális kritériumokon alapulnának, és talán eh, George Lyon által említett eh, kondíciós menő, ha úgy tetszik, lenne a legjobb. A korábban, hogyha környezetvédelmi programokba bevonta a gazda a gazdaság egy részét, akkor azt nem vették figyelembe az új greening programban. Ugyanakkor mi úgy véljük, hogyha uniós versenyképességet fenn kívánjuk tartani, és mi hiszünk ebben, akkor egyre több pénzt kell a kettes pillérbe csoportosítanunk az egyesből. Ez a hátrányos helyzetű területekre, az LFA területekre nem vonatkozik, amelyeknek fenn kell tartani a jelenlegi támogatási szintet, ugyanakkor több pénzre van szükség a XXI. században a vidéki gazdaságba, hogy több munkahely eh, legyen a gazdálkodók családjainak a megfelelő internet kapcsolatokkal, a távolság már nem lehet probléma. Nagyobb innovációra, diversifikációra, kis eh, termel, kisebb cégekre és jobb környezetvédelemre van szükség. A kettes pillérből ezt mind lehetne finanszírozni, ez szerintem egy gazdasági eszköz lehet a kezünkben. Ugyanakkor a mi szakbizottságunk meggyőződése, hogy valahogy védeni kell a gazdákat az áringadozásoktól, illetve a szélséges környezeti életvidejárási viszonyoktól. Afrikában 5%-ban állították meg például a, a, az input költségek tekintetében, felét a prémiumonak a gazda, felét a, a, a, az alapanyag ellátója e, állta. Ezek loppan népszerűek kezdenek válni ezek a programok Afrikában. Remélhetőleg hosszú távon egy ilyen rendszer vagy program Európában is bevállalhatna, sikeres lehetne. Znam przedstawiciela Komisji Parlamentu Europejskiego, pani poseł Rod. Most pedig Ródos asszony kapja meg azt. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte... Köszönöm szépen. Először is eh, szeretném, hogyha nem önkényes lenne a szó megadása, mert már régóta jelentkeztem, és mégiscsak most kapom meg a szót. Szerintem ez nincs helyén csak ezt szerettem volna ezt elmondani. Szeretnék mindenkit figyelmeztetni, ugyanis ez a javaslat az Európai Bizottságtól az azt jelenti, hogy nem mindenképpen vették figyelembe a bizottság részéről a parlament, vagy az emberek, vagy a gazdálkodók véleményét. Úgy gondolom, hogy a 30 parkot a közlekedésből tényleg környezetvédelemre kell fordítani, és nagyon fontos az, hogy a terményeket is diversifikálják. Ez nagyon fontos. A kérdés az az, hogy hogyan lehet ezt elvégezni, és hogy ez mindenki számára egyformán fontos. Ezzel kapcsolatban katalógust kell kidolgozni. Mindenkit óvaintak attól, hogy azt higgye, hogy ez nem lehet, hogy az Európai Parlament előírja azt, hogy milyen fajta költségvetésre van szükség. Tudjuk, hogy a nettó befizetők csökkentenek a a befizetéseket, és ez főként majd először a mezőgazdasági politikákban, tehát a kohéziós politikában fog ez jelentkezni. Nagyon fontos az, hogy azért küzdjünk közösen, hogy megfelelő eszközöket kapjunk, és csak akkor fogjuk ezt megkapni, hogyha készek leszünk arra, hogy ne figyeljünk arra, hogy hogy ne csak, hogy jobb élelmiszerek legyenek, hanem hogy a klímaváltozás. Még egy dolgot a cappinggel kapcsolatban, a capping és a DESZ jelentés kapcsán megjelent, és volt itt szavazás is már a parlamentben erről, a konzervatív frakció a Keppinget meg akarta szüntetni, illetve nem szerette volna ezt látni az agrárköltségvetésben, a kollégáim 75%-a keping mellett van végül is, és nem pedig amellett, hogy töröljék ezt. Pontosan ezért mondom azt, hogy meg kell próbálnunk a cappinget úgy kialakítani, hogy ennek tényleg értelme is legyen, és Luis Capolos Santos elképzelése, hogy a szövetkezeteket támogassák a keppinggel kapcsolatban, ez egyfajta esély lehet, ezt nem szabad ellenezni. Úgy gondolom, hogy a parlament többsége támogatni fogja ezt. A bürokrácia csökkentése, itt mindenképpen ellenőrzése van szükség, viszont amire nincs szükségünk az az, hogy az ellenőrzés is ellenőrizzék, és ezért azt kérném a nemzeti parlamentektől, hogy nézzék meg a saját illetékességi területeken, hogy nem lehetne másképp szervezni az ellenőrzést azért, hogy ne kettőződjön meg az ellenőrzés. A második pillére kapcsolatban nem is kell semmit sem mondani, ezt erősíteni kell, mégpedig az előttem szóló elképzelése alapján. A 21. században azon kell lennünk, hogy erős legyen a második pillér, és a javaslatok, amik a, előttünk vannak, szerintem nagyon is jók, ezeket támogatni kell, de azért még lehet ezeket javítani. Köszönöm. Köszönöm szépen. egy kis hiba csúszott be nálunk, ezt, ezért elnézést kérjük Rodusz asszonynak. Jó úr, következik a lengyel eh, parlamentből. A lengyel köztársaság utal a mezőgazdasági eh, dokumentumokra, amelyek az elmúlt év októberéből származnak. A lengyel parlament nem támogatja azt, hogy teljes mértékben egyformán kezeljék az országokat a kifizetések kapcsán. Ezen kívül a parlament aggódik bizonyos javaslatok miatt. Bizonyos pontokat már megemlítettek ma a közvetlen kifizetésekkel kapcsolatban. Ezek a javaslatok azt akarják, hogy 2012 kezdve továbbra is meglegyenek az nem egyenlő bánásmódok, amelyek kihatnak Lengyelországra, illetve a közvetlen kifizetésekre és nem objektív kritériumokat alkalmaznak, hanem történelmi kritériumokat alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy arról van szó, hogy bizonyos múltbeli tényekre alapoznak. Az Európai Bizottság kis változtatásokat eszközölt, de igazából továbbra is megtartják a történelmi referencia értékeket. A lengyel sejm, a lengyel parlament úgy gondolja, hogy a diszkriminációt folytatják az eszközök elosztása kapcsán, fontos, pontosan az új tagállamok esetében, így például Lengyelország esetében is. Hogyha ennyire igazságtalan a rendszer, és ezt megtartjuk. Ezt meg Kalinyovszki és Wojciechowski urak is elmondták már ezt, illetve a többi képviselő is elmondta ezt a lengyel képviselők részéről, nem csak az Európai Unió egyik elvesérő, vagyis a diszkrimináció ellenes elf, hanem a 8. cikkettel, amiben még származású helyük alapján ítélik meg a gazdálkodókat. Hogyha szeretnénk közös agrárpolitikát, akkor a régiók közötti különbséget is figyelembe kell venni. Viszont különbségek vannak a tagállamok között, a szerződés 41 cikkének kettődik, második bekezdése értelmében a tagállamok közötti különbségek diszkriminációt eredményezhetnek a gazdálkodók között. Az Európai Parlament utal arra, hogy nem szabad diszkriminálni a közvetlen kifizetések esetében. Tehát néhány szót még Lengyelország támogatja a tejkvótát, mert a tejkvóta megszüntetése problémát eredményez Lengyelországban, és ami pedig a cukortermelést illeti, itt a kótákat növelni kellene. Mégpedig 17 millió tonnára. Utalok arra, hogy Lengyelország ellenezte a cukorpiac reformját. A reform végül is szerencsétlennek bizonyult, és az Európai Parlament is foglalkozott ezzel. Még egy pont. Elnök úr közbeszól, hogy gondoljon az időre a felszólaló. Tehát itt arról van szó, hogy a fejlesztést, és felül kell bírálni, meg kell vizsgálni a dokumentumokat, és arról kell ö, gondoskodni, hogy mindez működőképes legyen. Uwaga Państwa, jeśli będziemy dwa razy przedłużać czas, Tényleg mindenkit arra kérnék, hogy tartsák be a felszólalási idejüket akkor, amikor szót kapnak. Most már csak másfél perc marad. Spanyol képviselő következik, Conches úr. Köszönöm, elnök úr. Egy olyan ágazatról beszélünk, amely állítólag stratégiai fontossággal bír az Európai Unióban. Cél az, hogy élem, az élelmiszerellátás biztonságát garantáljuk, és az élelmiszerbiztonságot is. Az Európai Unióban, illetve megfelelő életszínvonalat a vidéki területek igénylők számára. Én egy kis településről érkezettem, és mi vigyázunk a régióra, mert itt élünk, itt akarunk élni sokáig, ezért vigyázunk rá. Ezért fontosnak tartom, hogy az Európai Unió költségvetése ne csökkenjen, 30% szolgál ebből greening célokat, környezetbaráttá tételt, a környezetvédelmet. És ezzel tulajdonképpen a gazdák költségeit növelik. Hacer posible la incorporación de los jóvenes a este sector y para ello evidentemente tiene... Fontos, hogy lehetővé tegyük, hogy a fiatalok is részt vegyenek az agráriumban, ők is gazdákká válhassanak, hiszen a vidéki munkának eh, érdekesnek és vonzónak kell lennie a fiatalok számára. Ezt kell elérnünk, ezt kell biztosítanunk. Ami az agrárpiacokat illeti, ahol termelők, feldolgozók és kereskedők felosztást alkalmazunk, nos itt hatékonyabb intézkedésekkel tudunk célt érni például a, a közraktározás terén. Köszönöm. Neumann. Neumann. képviselő következik. Valonia. Valóniából. Madame la députée, pas de problème. Um, au vu du temps raccourci... Gondolom, képviselő asszonyt akart mondani. Nos, három pontos dolog, fontos dologra azt érnék szak ki. A piacok szabályozását kell, hogy szolgálja a kap. A piac szabályozás terén itt van például a tejkóta, amiről azt hiszem nem is kell többet beszélnem. Nemzetközi dimenzió, WTO eh, szabályok, élelmiszer szuverenitás, csak hogy felvillantsuk egy-két problémát. Olyan upstream piaci eh, javaslatokra van szükség, amelyek segítségével a gazdák eh, a, annak segítünk, hogy a kínált és a kereslet kényes egyensúlyát a saját jogokra fordíthassák. A greening horizontális megközelítése támogatandó, hogy ezt az Európai Bizottság javasolta, azonban nem az az óriás előrelépés, amire szükség van. Nem a status quo-t kell fenntartani, hanem a tovább javítani a helyzetet. Három környezeti kritériumot vesznek alapul. Szerintem a fenntarthatóság a szociális és környezeti kritériumoknak lehi és regionális szinten is érvényesülni kell, hogy elkerüljük azt, hogy minden tagállamra ugyanolyan normákat erőszakoljunk, ahol kettes pillérbeli követelmények vannak. A gazdák közjavakat állítanak elő, ezért jövedelem támogatással kell segítenünk őket abban, hogy az agráriumban minél több állás teremtődjék, és fontos, hogy a gazdák támogatásával segítsük például a biogazdálkodást, és azokat a gazdaságokat, ahol környezetére különösen érzékeny sérülőként területen termelnek. A kapnak új partneri viszonyt kell teremteni a termelők és a fogyasztók között, a jövőbe tekintve, eh, ambiciózusan, hogy ne csak uh, eh, hátradőjünk és uh, üljünk a babérjainkon. Igazabézsepám poszol Stuart Agnew. Stuart Agnew. Úr következik. Right, sorry for the delay, Chairman. I... Bocsánat elnézést a késlekedésért, elnök úr, én nagyon rövide leszek, nem úgy, mint a többiek. Az öldítésről gyorsan a környezetvédelemre összpontosító területek kapcsán. Hát nekem van videóm, Csolos biztos úr itt azt mondja, hogy ő bizony figyelembe venni ezeket a föld, földterületeket. Mások meg azt mondják, hogy igen, mi láttuk ezt a videót, de feketén-fehére nem láttuk ezt leírva. Ez az észszerű nyilvánvaló dolog, tessék megerősíteni. A ö, diverzitás rossz eredmény ez, nem, nem zöld dolog ez, meg az se, hogy a közlekedést növeljük az autótokon, meg az se, hogy a ö, a tárolási terület, a peszticidek és egyebek kapcsán ezek az intézkedések csak a kis, közép és nagy gazdálkodásoknak terheket fog jelenteni. Mi nem monokultúrában gondolkodunk az Egyesült Királyságban. Azt javasolnám, hogy azok a gazdák, ahol vannak környezetvédelmi projektek, az bizony számítson be, de legyen valami fajta limit, amit sok, vagy hát van limit, küszöbérték, de ezt emeljék fel. A protein takarmányok kapcsolatról szóló javaslat nem lep meg. Nem lep meg az, hogy a GM protein takarmányt betiltják az EU-ban, aztán meg nincs elég fehérje takarmány. De hát van egy olyan javaslat, hogy ez az EFA keretein belül történjen, ez nem biztos, hogy rossz ötlet, de talán a VTO-ban és 1, 1 perc 42 másodperc alatt befejeztem, talán a VTO-ban ez problémákat okozhat. Kérem a többieket, hogy kövessék a példámat a rövidségben. Köszönöm. McIntyre asszony következik. McIntyre. Do you mean McIntyre? Sorry. McIntyre asszonyra gondolt? Akkor az én vagyok. Köszönöm szépen, elnök úr a bizottság által javasolt zöldítési intézkedések és ezeknek a hatásai. Hát én ö, tényleg üdvözlöm a nezeti parlamentek képviselőit, és azt is, hogy milyen hozzászólásokat ö, hallottunk itt, az Egyesült Királyságot is nagyon nagyra becsült kollégák képviselik, a felsőházból és az alsóházból is igen értékes jelentéseket készítettek. Egész egyszerűen nincs arra lehetőség, hogy mindenkire ugyanazt a megoldást tudjuk alkalmazni, ami a környezetvédelmi intézkedéseket illeti. Én szerintem a kapreformnak lehetővé kellene tennie, hogy az egyes tagállamok a környezetvédelmi rendszereket a saját körülményeiknek megfelelően a helyi igényekre igazítsák amik már működnek az Egyesült Királyságban, például ilyen környezetvédelmi projektek, a legjobbak a világban. És már láttuk, hogy ezeket a rendszereket aláássa az, hogy a gazdák ugye várják azokat a zöldítési intézkedéseket, amelyekre most javaslatot tett a e, bizottság ez a többféle takarmányra vonatkozó intézkedés pont az ellenkezőjét érné el az, Egyesült Királyságban, mint az eredeti cél. Nagy érdeklődéssel olvastam a nemzeti parlamentek véleményét, és nagyon örülök annak, hogy olyan, ország, olyan egymástól eltérő országok, mint Finnország és Olaszország is egyetért abban, hogy ez nem működik. És bizony a nem, az e, olyan következményei lesznek ennek, amire nem számítunk. Nőni fog a bürokrácia, nőni fog a bürokráciának a költsége is, és tönkre fogunk tenni néhány tökéletes és kiváló a működő rendszert. A végén pedig csökkenni fog a termelés pont egy olyan időszakban, amikor mindenkit aggaszt az élelmiszerellátás biztonsága. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Nagyon szépen köszönöm. Liderman képviselőnek adom meg a szót. Liderman úr. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt elnök úr, a német tartományok nyomon követik az európai agrárpolitika reformját, és szeretnének, e, szeretnék ezt alakítani. És végül is a tartományok azok, amelyek végrehajtják majd ezeket a reformokat, és ők érzik a hatásait ennek. Egyetértésben vagyunk a célokkal kapcsolatban, fenntartható, intelligens és integratív növekedést szeretnénk a mezőgazdaságban, illetve a vidéki területeken Európában, viszont ez nem jelenti azt, hogy az Európai Bizottságtól előírt reformokat tudjuk mindenképpen fogadni. A magas minőségű élelmiszerek és erőforrások iránti igény egyre nő, és a kap reformja kapcsán ezt is vélembe kell venni. A jövőben egy mezőgazdaságilag felelős termelésre van szükség, amely megfelelően bánik az erőforrásokkal, mennyi greeninget tudunk elviselni. Ez a kérdés nem lehet az, hogy a greening által a mezőgazdasági termelést korlátozzák, és ez egy, és hogy ez együtt járjon a közvetlen kifizetések csökkentésével és a bürokrácia növekedésével. A 7%-a a, a szántóföldi terményeknek, illetve a tatós növénykultúrának ez a korlátozása, ez túlságosan sokra lenne például Baden-Württemberg számára. Sok tagállam a 7%-os meghatározást kritikusan szemléli. A többségük azt is kér, hogy ezekbe a területekbe zárják bele, vegyék bele a Natura 2000-es területeket, vagy az extenzív kultúrákat, a kis üzemek esetében ki kell őket venni az előírásokból. A 15 hektárra rendelkező kisfarmokat kell ide belevenni. Néhány évvel ezelőtt volt az, amikor beszüntettük a kötelező ugaroltatást, és ekkoriban elkezdett növekedni az élelmiszerek iránti igény, és pontosan emiatt ezt az eszközt nem lenne szabad még egyszer bevezetni. Köszönöm szépen. Ricska asszony következik. Okay, please. Thank you, uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy ma én is hozzászólhatok ehhez a fontos vitához. Fontos, hogy amikor a kapról beszélünk, akkor hangsúlyozzuk azt, hogy az elfogadott intézkedések ne károsítsák a termelést, a mezőgazdasági termelést, vagy az élelmiszeripart. Egy észak-ír eh, választóközletet képviselek a brit parlamentben. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a közvetési rendszert egyszerűsítsük, mert a jelenlegi egységes eh, kifizetési rendszer túlságosan bonyolult, és 2011-es kifizetésekre is még várunk. Az elfogadott rendszernek valódi hozzáadott értéket kell eh, képviselnie, főként Eh, ahol az számít, hogy ki műveli, nem az, hogy kinek a tulajdonában van. Fontos, hogy a helyi viszonyokhoz alkalmazzuk, eh, alakítsuk ezeket a feltételeket. Köszönöm. Köszönöm. E, a következő hozzászóló Pirimini úr Svédországból. Herr ordförande, jag vill bara koppla ihop det som min kollega Irén Oszkason szó om... Köszönöm szépen. Hát Köszönöm szépen. Fontosnak tartjuk azt, hogy erős szabályok mindenki számára kötelezőek legyenek. Megvan a veszély arra, hogy a két pillér konfliktusban álmod egymásra, főként a greening miatt. Ezért nagyon fontos, hogy a 30% a greening esetében ez lehetséges és túlságosan nehéz lesz ezt véghez vinni, és ez ahhoz vezethet, hogy sok ország sokat fog majd nyerni a klíma intézkedések területén, és vannak olyan országok, amelyek jól fejlettek a klímaprogramokban, és ők sokat veszítenek. Fennáll a veszély tehát ilyen esetben, hogyha a 30%-ot alkalmazzuk, és ezt beépítjük az első pillérbe. Úgy gondolom, hogy ez ráadásul meg több bürokráciát is fog majd eredményezni. Hogyha pénzeket raknak át a kettes pillérből az egyesbe, az közvetlen piaci intervenciókat eredményezhet azon országoknál, ahol kombinálni szeretnék a támogatásokat. Ez nem jó fejlemény a jövő szempontjából. Ezért jobb lenne az, hogyha azon leznénk, hogy az egyes pillérből tennénk át a kettes pillérbe eszközöket, mert így sokkal nagyobb lenne a befolyása a tagállamoknak, és jobban meg tudnák azt mondani, hogy hogyan akarják felhasználni az eszközöket. Köszönöm, elnök úr, nagyon szépen köszönöm. Kárnbach képviselő aztán következik az Európai Parlament részéről. Megállapítom azt, hogy sajátságos elv alapján kapjuk meg a, a szót most. Szeretném, hogyha szeretném megköszönni, hogy eljöttek a nemzeti parlamentek képviselői, jelentéstevője vagyok a környezetvédelmi szakbizottságnak a vidékfejlesztés témakörében. Ez azt jelenti, hogy az én kontextusom egy kicsit tovább mutat, mint a előttem szólók kontextusa a mezőgazdaság területéről. Számomra három fontos, nagyon, három nagyon fontos dolog van. Először is az, hogy a 30 os zöldítési szükség van az első pillérben, nem csak a biodiverzitás miatt, nem csak amiatt, hogy a klímaváltozási célokat meg tudjuk valósítani, hanem azért is, mert a teljes agrárpolitikát szeretnénk a 2020-as stratégiába beágyazni, de legfőképp azért, mert eh, szükség van erre az adózási eszközök elfogadása eh, miatt. Úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk akkor, amikor jövőbeli agrárköltségvetésről beszélünk. Tehát én azt kérném, hogy a 7%-ot az ökológiai ugarotás szempontjából ezt tartsuk meg. Nagyon keveset beszélnek a diversifikációról, és a második pillérben növekedésre van szükség, itt én nem 30%-ot, inkább 35%-ot szerettem volna látni a környezetvédelmi célokra, és úgy gondolom, hogy a második pillérben nincs szükség a rizikó biztosításra, mert ez az első pillérben tartozik. Azon is el kell gondolkodnunk, hogy hogyan lehetne ugyanannyi pénzt kapnunk, mint az elmúlt periódusban. Az Európai Unió és az Európai Bizottság is nem tudja újra felosztani a pénzeket, amelyek az európai költségvetésbe kerülnek. Tudjuk, hogy nagyon csekély a költségvetés, az egyes tagállamok nem hajlandóak arra, hogy megfelelő költségvetési eszközöket folyósítsanak az európai költségvetés számára, és pontosan emiatt nem tudjuk majd szétosztani ezeket a pénzeket az ő elképzeléseik szerint. Tehát azt kérem a, a tagállamoktól, főként a nettó befizetőktől, hogy gondoljanak ezekre a fontos projektekre, és juttassanak erre pénzt. Második sorban pedig az EU tagállamok kétharmada amellett van, hogy támogatják az EU saját eszközöket, például a transzakciós adó bevezetése által, tehát hogyha nem kapjuk meg ezeket az eszközöket, akkor nem tudjuk ezeket szétosztani, és amiről ma beszéltünk, az továbbra is kívánság marad. Köszönöm. Bardzo dziękuję. Chcę... Köszönöm szépen. Szeretném tisztázni azt, hogy az Európai Bizottság igazgatását is sok mindennel lehetne még illetni. és A parlament képviselője következik. Paszerána úr. Hiszpánszki pan poseł La Maszerána úr, spanyol parlament. Presidente, eh, como se ha hablado tanto... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget. A közösségi agrárpolitikáról már elmondtunk sok érdekeset. Én pár egy olyan területre szeretnék koncentrálni, amelyről még nem sokat beszéltünk, az agrárpiacról szólnék. Szólt az előadó arról, hogy a termékpályát javítani kell, azonban Európában ez nem működik megfelelően, sőt, néha egyáltalán nem. A gazdák kezében igen kevés eszköz van arra, hogy a termékpályát befolyásolják. Ezt javítanunk kell tehát. Egy olyan országból származom, amelyben mi korlátozzuk a termelést, például a cukor, tej és más ágazatokban, a tejkótákat például fenn kellene tartani szerintem. Egy biztonsági hálóról beszélünk, a magán és közraktározás javítandó, frissíteni kell az árakat, hogy napra készek legyenek, hiszen ez alapján működhet csak a rendszer megfelelően. De mi legyen azokkal a termékekkel, amelyeket az Európai Unióban importáljuk. E tekintetben csak a kölcsönösség, a reciprocitás lehet célra vezető. Az aktív gazdálkodás terén pedig nem szabad, hogy azokat kizárjuk, akik csak gazdálkodnak. A referencia földterületekkel kapcsolatban és konvergenciával kapcsolatban. Nos, mit szeretnénk itt konvergenciát? A greening túlzásnak tűnik számunkra, és úgy véljük, hogy a közvetlen kifizetéseknek valóban a rendelkezésre a költségvetést a leghatékonyabban kell felhasználni. Köszönjük! A lengyel parlament képviselője következik. Köszönöm szépen, tisztelt kollégák. Sajnos létezik ez a diszkrimináció a közvetlen kifizetéseknél az Európai Unió új tagállamaiban. Ez eléggé szégyen teljes lenne egy kérdésem. Az Európai Unió mikor fog átlátható, egyértelmű kritériumokat bevezetni minden egyes európai mezőgazdálkodó számára, mert különben ez a diszkrimináció folytatódni fog. Ez nem szolidáris, nem felel meg a szubszidaritásnak. Ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy Lengyelországban az Európai Unióban a 100%-os költséghez közelítünk a hektárok alapján. Az elmúlt évben a 80%-nál jártunk. Még volt egy pont, amit említettek. Néhány megoldás a rendeletben kihat a delegált, illetve a végrehajtási aktusokra is. Ez nem egy rendelet, igazából nagyfajta konzultáció a tagállamokkal. Sajnálatos módon ennek az a következménye, hogy az eszközöket nem hatékonyan használják fel. Az Európai Bizottság nem igazán érti azt, hogy a tagállamokban mit beszéltek meg. Még egy pont, egy kérdés igazából. Van -e egyfajta kritérium az egyes élelmiszer krízisek kapcsán ahhoz, hogy látni lehessen, hogy mi a probléma, a 30%-os veszteség kritériuma, ez egy elég érdekes dolog. Mi lesz azokkal a gazdálkodókkal, akik állattenyésztők, lehet, hogy diszkriminálják? Most nem tudom, hogy euróban vagy más pénznemben van-e a veszteség, ami pedig a biztosítást illeti. A kifizetések, az állatok biztosítása, illetve a mezőgazdaság kapcsán itt is nagyon sok probléma van. Köszönöm szépen. Most egy osztrák képviselő kapja meg a szót. Kubel úr. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Remélem, hogy a parlamenti képviselők véleményét majd beledolgozzák a javaslatokba, és a tervezettek egy kicsit ambiciózusabbak lesznek. Én emlékszem még három jelentésre, a DESZ-re, illetve a Linus jelentésre, illetve az EVESZ jelentésre is, és nekem hiányzik sok minden ezekből a korábbi javaslatokból, például a DESZ jelentés megközelítése, vagy a Lion jelentésben, az az offenzív megközelítés, amely a biológiai mezőgazdaságot illetette, illetve az EVESZ program. Ezeket én hiányolom, mint kulcsfontosságú programokat a mezőgazdasági politikában. És mivel az Európai Parlament most már együttdöntési joggal rendelkezik, jó lenne, hogyha egy kicsit nyomást gyakorolna, és ambiciózusabb lenne. Szerintem erre szükség is van sürgő, sürgősen, mert az európai emberek igazi együttdöntést várnak, egy offenzív fejlődést várnak a mezőgazdaság területén, mind a gazdálkodók érdekében, tehát az, hogy javuljon a gazdálkodók bevételének a helyzete, illetve abból a szempontból is várják ezt, hogy a fogyasztói kívánalmaik is javulhassanak. Jó lenne, ha megvizsgálnánk a jövőbeli piacokat is, mert 40 millió tonna fehérje termény valamibe hozunk, importálunk, és pontosan a géntechnikamentes fehérje növénytermesztés lenne a legfontosabb. Úgy gondolom, hogyha úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen kötelezővé kellene tenni Európában, és segítene a klímaváltozásban, a széndiokszid mérlegben, és óriási lehetőség lenne a piacok számára, de arra is, hogy tényleg egy megfelelően orientált mezőgazdaság jöjjön létre. Európai bioakció tervre is szükség van, és ha a szociális igazságosságot szeretnénk, akkor a cappingről is el kell gondolkodni, és nem 40 ezer eurónál, hanem 35 ezernek kellene kezdődnie. Nagyon fontos az, hogy amit elmondott a balti kollega is, illetve Desz úr is elmondta ezt joggal, hogy a kifizetések egységesítésének 2014 előtt kell tennie, mert nem tudjuk elmagyarázni majd sem a gazdálkodóknak, sem pedig az adófizetőknek azt, hogy milyen helyzet. Még több pénzre van szükség a vidékfejlesztésre, ez is rendkívül sürgető, és nem értem, miért nem kritizálják ezt. Ha megnézzük a költségvetés tervezetet, itt is csökkentik a kiadásokat, a vidékfejlesztés kapcsolatban ez nem elfogadható. Bardzo dziękuję. W tej chwili proszę pana posła Köszönöm szépen, Kofidisza úr következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, örülök, hogy én is hozzászólhatok ehhez a vitához. Az Egyesült Királyság számára a javaslatok nem elég ambiciózusak, túlságosan bonyolultak, és nem valószínűleg nem valószínű, hogy hosszú távon javítja az ipar versenyképességét, vagy segíti a környezetvédelmet. A közvetlen kifizetések eh, hozzáadott értéke igen kevés, bár az Egyesült Királyság a vidékfejlesztés terén a javaslatokat üdvözli, ugyanakkor túlságosan bonyolultnak tartja, és az arányosság és a szubszidiaritás elve nem jelenik meg megfelelően az agrárkiadások tervezett eh, szintje 2014 és 20 között 435 milliárdról beszélünk, ez túlságosan nagynak tűnik számunkra, még ha nem is végleges eh, számadat. A több éves pénzügyi keretnek eh, csökkentésre felé kellene mutatnia, nem a növekmény felé, és az a brit alsóház határozott meggyőződése az, hogy az uniós költségvetésnek nem szabad nőnie. hiszen a különböző egymás elfogadott programok összességében ezt növelhetik. A, összesen a pénzügyi transferek arányban kell, hogy legyenek az érintett tagállamok életszínvonalával, így lehetünk tisztességesek, igazságosak mindenkivel az agrárpolitika fontos, hogy az unió felől a tagállamok felé mozduljon el, tehát szálljon rájuk vissza minél nagyobb mértékben ez a hatáskör. Ezt figyelembe kell vinni, a brit véleményt sem lehet figyelmen kívül hagyni. Dziękuję Rubiks. úr következik. Ja, paldies priekšsēdētāji. Mēs par šiem jautājumiem par kopīgo lauksaimniecības politiku jau te... Köszönöm, elnök úr! Régóta beszélünk már erről a kérdésről. A KAP reform több mint két éve szerepel a napi rendünkön. Nagyon jó azt látni, hogy ma már körvonalazódni látszik ennek az új szakpolitikának eh, eh, legalábbis az alapja. Nem ismétlem meg az előttem szólók által elmondottakat, egy dolgot hadd hangsúlyozzak. A balti államok számára a közvetlen kifizetések igazságos elosztása nagyon fontos. Ez nem csak számunkra fontos, de a lett szavazók azt várják tőlem, hogy az ügyben egyértelműen fogalmazzak, hiszen nem lehetnek versenyképesek így a gazdáink, így elhagyják a vidéket, eladják a földet, amit gazdag nyugat-európaiak vásárolnak fel, akik erdőket telepítenek, most pedig az élelmiszerellátás biztonságáról beszélünk. Hát ehhez kérem, több élelmiszert kell termelnünk. Desz és Csolos úrnak nagyon hálás vagyok, hiszen jó irányba mutatnak ezek a javaslatok. Igazságosabban kell elosztani ezeket az közvetlen kifizetéseket. Amit javasolnak, az nem rossz, csak kevés. Fontos, hogy mindenki legalább 80%-ot kapjon, most 65%-ot javasolnak, ez kevés. Kérem, valahol eh, találják, a, találják meg a maradék hiányzó összeget. Arufat, parlament hispaniszki. Arufat, eh, úr a spanyol parlamentből. Presidente, muy breve. Köszönöm, köszönöm elnök úr. Rövid leszek. Szeretném megragadni ezt az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy ez az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek számára egy kiálló lehetőség arra, hogy erről megosztjuk a véleményünket. Vannak ugyanis olyan területek, amelyek mindannyiukat érintenek, és amelyek a közösségére politikához tartoznak. Ez különösen fontos, ha figyelembe veszük azt, hogy e, egy vidéki exódus zajlik, kívül a vidék jó néhány tagállamban. Most kell megragadnunk az előttünk álló lehetőséget arra, hogy végig gondoljuk, hogy milyen új forrásokkal tudjuk megállítani ezt a káros, nem kívánatos folyamatot. Szerintem itt és most kell felszólítani a tanácsot és az Európai Bizottságot is, ha már itt tartunk, hogy találjanak új megoldást erre a problémára, egy olyan problémára, amely mindannyiunkat érint. Mondom, hangsúlyosan még egyszer. Y buscar, sin lugar a dudas, alternativas a la actividad agraria. Hablamos mucho. Hiszen segítenünk kell a vidéken élőknek, hogy eh, munkát találjanak, hogy a mezőgazdaságban elhelyezkedjenek. Sajnálatos módon egyre kevesebb Európában a gazda, ezért egy olyan intézkedés csomagra van szükség, amelyet valóban körültekintően dolgozunk ki. A célból, hogy a foglalkoztatást, a beruházást, a közberuházásokat, a munkahelyteremtést, főként a nők számára segítsük, nem is beszélve az infrastruktúrális beruházásokat, illetve az új technológiák kutatását, a szolgáltatások és az élelmiszeripari eh, munka lehetőségeket, és persze mindenek előtt a munkahelyek teremtése érdekében köszönöm. Lezárult a felszólalók listája most a jelentés készítők kapnak még egyszer szót. Kupula Santos úr négy percet kap, mert neki két jelentés van, a többiek két percet fejenként. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Hát megtöltöttem a notes fúzetemet, 44 hozzászólásról jegyzeteltem, nagyon nagy figyelemmel hallgattam itt a kollégákat, és ezt a vitát ugye már megtartottuk egyszer itt az Európai Parlamentben, a támogatások újraelosztása, a bürokrácia egyszerűsíte, és így tovább. Ezeket az érveket már kifejezték, hangoztatták itt korábban is a parlamentben, aztán a zöldítés kapcsán ugye, hogy több lehetősége legyen a tagállamoknak, nagyobb rugalmasság, és így tovább. Tehát megismétlem, hogy gyakorlatilag azok az agályok, amelyeket önök megfogalmaztak, szerepeltek a mi véleményünkben is, mi is ugyanígy gondolkodtunk, és talán az Európai Parlamentben még jobban részletekbe mentünk. A jelentésemben megpróbálok majd mindent szintetizálni, megpróbálok majd megpróbálom összeegyeztetni ezeket a különböző véleményeket. Hát messze vagyunk még a konszenzustól, amelyet meg kell teremtenünk először itt a parlamentben, és aztán természetesen a tanácssal együtt az agrárminisztereknek megállapodásra kell jutnia. Hát azért azt ugye tudjuk, hogy valamennyien parlamenti képviselők vagyunk, és most az együttdöntés teljesen új körülményeket teremt, a parlamentnek nagyon erősen és felelősen kell lépni és reagálni az egységes parlament, amelynek több hatalma van, jobban fel tud lépni a tanácssal és a bizottsággal szemben. Egy gyenge, megosztott parlament azonban nem tud nagyon érvényesülni és nem tudja befolyásolni a többi két felet, a másik két felet. Tehát mindannyian azon igyekeztünk, hogy olyan pozíciót tudjunk találni, amelyet mindenki támogat, és ebbe az irányba fogunk a jövőben is tovább dolgozni. Pontosan ezek a fő kérdések számunkra is, amelyeket említettek a többiek. Hát két percben nem tudok mindenkire konkrétan utalni, de tudom, hogy voltak nagyon pozitív hozzászólások, ahogy említettem, amelyek gyakorlatilag pontosan követik a mi véleményünket és a mi aggájainkat. Szerintem most az új technológiák segítségével napi kapcsolatban lehetünk egymással, nagyon szoros kapcsolatban, és véleményt tudunk cserélni, tehát ebben az értelemben könnyebb lesz az együtt végzett munka. Kaptunk írásos véleményeket, és ez nagyon kiváló, de én tényleg mindenkinek a rendelkezésére állok, szívesen cserélhetünk eszmét e-mailen, más módozatokon, tényleg az önök rendelkezésére állok, hogy a lehető tőlem telhető legtöbbet nyújtsam július 10 körül, de hát ugye még a dátum nem végleges. Addig várjuk a módosító indítványokat, és aztán pedig majd következik még egy eszmecsere augusztus vége, szeptember tájékán, hogy meglássuk, hogy mi kerülhet a végleges jelentésbe. Még egyszer megköszönöm mindenkinek a hozzászólását, amely azon igyekezett, hogy javítsa ezt a végső jelentést. Köszönöm. Köszönöm. Most az előadókkal lehet írásban is nyugodtan levelezni, tehát mondhatjuk azt, hogy folytatjuk az eszmecserét ezután az ülés után is. Most Dánten úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném megköszönni a hozzászólásokat. Ugyanúgy, ahogy Louis kiemelte, ezek a hozzászólások elég pontosan tükrözik azt a vitát, ami itt zajlik az Európai Parlament mezőgazdasági szakbizottságában, és megjegyzem, hogy elég nagy a konszenzus a közös piac szervezés témájában, és önök is nagyon sokan említették, hogy mennyire nagy szükség van arra, hogy megerősítsük a termelőket, és hogy jól működjön a piac. Ez a szándék, ez azt hiszem közös a parlamentek mezőgazdasági bizottságaival önök között, ha jól emlékszem, a német, egy német képviselő mondta, hogy a verseny nem volt prioritás. Hát szerintem ez, e- ennek az ellenkezője igaz. Mert én több hónapja irányítom már ezt a munkát, és azt láttam, hogy annak alapján, ami elhangzott, az esetjog alapján is, illetve az egyes tagállamok versenyügyi hatóságainak a tapasztalatai alapján én azt láttam, hogy a sokszínűség az a belső piac rossz működésének a forrása, tehát ez okozza a nem tisztességes versenyt az egyes tagállamok termelői között. Aztán említették konkrétan az egyes terményeket, volt, aki a bort emlegette. Én azt javaslom, hogy a szülőtelepítési jogokat is teremtsük meg, de legyen ehhez valami fajta dátum vagy határidő. Hát a döntés az már megvan, 76-ra nyúlik vissza. És csak egy időbeosztásra van szükségünk. A cukorkótákra most nem térnék ki, inkább a tejágazatra. Majd az előadó kijavít, hogyha valamit nem jól mondok, de hát néhány hónappal ezelőtt foglalkoztunk a tejcsomaggal, ez volt az első lépés, de ezt még ugye több lépésnek kell követni annak érdekében, hogy a tejágazat az működőképes legyen, és a kvóták eltörlése után is jól tudjon haladni, ami 2015 után következik be. Lavia előadó úr következik. Köszönöm, elnök úr. Hát én is nyilvánvalóan őszintén csatlakozom az előttem szólókhoz, és tényleg őszintén köszönöm mindenkinek, a beszámolókat a kedves nemzeti parlamenti képviselőktől nagyon fontos ez. És úgy tűnt nekem, hogy nagyon-nagyon sok hozzászólásból erősen érződik, hogy azt kérik, hogy az Európai Parlament határozottan és felelősen töltse be a társjogalkotó szerepét, ami most ráhárul. Eh, ahhoz képest ugye, ami eddig zajlott, tehát eddig ugye módosítási javaslatokat tehetünk, és így tovább. Most az Európai Bizottság benyújtotta a reform javaslatát, és társjogalkotók vagyunk a tanácssal. Eh, még valamit kiéreztem nagyon sok hozzászólásból, azt, hogy nagyra becsülik azt az erőfeszítést, amit eddig tettünk az egyszerűsítés eh, irányában. Az a meggyőződésünk, hogy a gazdákat hagyni kell, hogy a munkájukat végezzék, a terményeiket megtermeljék, eladják, stb. És egyre kevesebbet fordítsanak, egyre kevesebb időt kelljen arra fordítani, hogy nyomtatványokat töltögetnek, mindenfélét benyújtogatnak, és így tovább. Ebbe az irányba több javaslat is mutat, amelyeket támogatni tudunk. De az önök támogatásával szerintem talán még ennél is többet tehetünk, tehát csökkenthetjük a bürokratikus terheket, amelyek a gazdák vállát nyomják. És még valami, ugye a greeningről, a zöldítésről is sokan beszéltek és arról, hogy most akkor mi a határ, hogy csak ezt a greening összeget vonják meg, és az legyen a szankció, annak az esetében, aki nem vállalja a zöldítési intézkedéseket, vagy pedig ezen túlmedően is lépjünk. A parlamenten belül is ugye nyilván nagyon érzékeny ez a kérdés, ahogy önök is sejtik. Egyelőre még nyitott ez a kérdés, és nyitott is marad egészen a legvégéig. Én megköszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, és hangsúlyozom, hogy én is, ugyanúgy, mint az összes többi előadó, az önök rendelkezésére állunk, bármiféle információt, véleményt, megjegyzést szívesen cserélünk önökkel. Köszönöm szépen. Bardzo proszę przewodniczącego naszej prezydencji w ujęciu Köszönöm szépen. Most pedig szeretném még megadni a szót a Dán elnökségnek, és köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a lebilincselő délutánt. Liste, det er miljødagsordenen. Nagyon fontos a környezetvédelmi program. Itt megfelelő javaslatokkal kell előállni. hogyha megnézzük a balti tengert, akkor láthatjuk, hogy milyen javaslatok születnek, és mindenképpen itt egyforma szabályokra van szükség. A közvetlen támogatások. Elhangzott az, hogy az innovatív mezőgazdaságra van szükség. A közvetlen támogatás azonban innovatíve. A gazdálkodók egy árat kapnak, függet, függően attól, hogy mit termelnek, és eh, különböző bánásmóddal kell szembenézniük. Vannak olyan gazdálkodók, akik kölcsönöket vettek fel, és ez hasonlítható az a támogatáshoz, amit mi vártunk. Ezért azt mondom, hogy a történelmi elveket egy darabig még meg kell tartanunk, legalábbis egy bizonyos ideig, de egyetettek azzal, hogy a közvetlen kifizetések helyett inkább egy innovatív támogatásra lenne szükség, főként az élelmiszer szektorban, de figyelembe kell venni a környezetvédelmet és a klíma megőrzését, és nagyon fontos az, hogy ehhez egy megfelelő megoldást találjunk. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Szeretnék még néhány pontra rámutatni, amiről nem beszéltünk, a kohéziós politikát, a második pillér, a vidékfejlesztés. Itt különböző prioritásokról van szó. És ki kell használni a kohéziós politikát is a vidékfejlesztés szempontjából. Ez egy olyan probléma, amivel szembe kell néznünk. A második probléma, az az intervenciók kérdése. Ami az intervenciókat illeti, igen, itt úgy gondolom, hogy pontosan a gabona piac tekintetében fontos ez a gabonapiac, nagy mértékben dönt bizonyos kérdésekről, és a gabonapiaci intervenció könnyen megszervezhető. Ez fontos elem lehetne, ahol tevékenykedhetnénk. És végezetül A probléma az új eszközökkel, a közös agrárpolitika kapcsán például a befektetési hitelek, vagy a kifizetések. Itt különböző döntések születtek a gazdálkodók az üzemek esetében, a bankoknál hitelt eh, vettek fel, és hogyha bizonyos hitelek olcsóbbak, akkor különböző preferenciáik vannak a gazdálkodóknak is tehát inkább támogatásra van szükség a helytelek helyett. És szeretném elmondani azt is, hogy sajnálatos az, hogy a költségvetés ennyire alacsony, nagyon sok kollega már ezt említette. Mindennyiuknak szeretnék köszönetet mondani, hogy részt vettek a mai vitán. Örülök, hogy elmondták a véleményüket. Hallhattuk a különbségeket, és egy közös megoldásra lesz majd szükség. Ezt várják a gazdálkodók, ezt várják az európaiak tőlünk. Hiszek abban, hogy ezt a vitát folytathatjuk majd, és azt is elmondhatom, hogy néhány éven belül nem csak az Európai Parlamentet, hanem a Nemzeti Parlamentet ebbe bele kell vonni. Vannak módosítások, és hamarosan véget ér ez a mai délutánunk. Mindannyiunkat szeretném meghívni egy kis koktélra itt a terem előtt. a koordinátorokkal is találkoznak még. Ez lesz egy koordinátori találkozó, ezért kérem hagyják el a termet. Köszönöm a tolmácsoknak is, és szeretnék önöknek egy nagyon jó utazást kívánni haza, és további jó vitákat az európai mezőgazdasági politikáról.